Thank you very much. I think we should start the... Üdvözlök mindenkit, akkor kezdjük el a napi rendünket. Már majdnem negyed négy van. A hármas és a négyes napi rendi pontok felcserélődnek, tehát az első az uniós önkormányzati cselekvési terv lesz. Ez elfogadható mindenkinek? Rendben, köszönöm. Elnök közleményei. Figyelmeztetni szeretnék mindenkit, és ezt a szavazás előtt is elmondom, hogy csütörtök délelőtt, amikor is a típus jóváhagyásról fogunk szavazni, ha rövid idő alatt lezárhatjuk azt a szavazást, akkor a csütörtök délutáni napi rendi pontok közül néhányat előre vesszünk, már délelőtt átveszük azokat. Tehát a lehető legtöbb dolgot próbálunk lefedni még csütörtök délelőtt. Hogyha valaki a csütörtök délutáni kérdés iránt érdeklődik, akkor tudjon arról, hogy lehet, hogy azokat előre hozzuk délelőtre, attól függően, hogy meddig tart majd a szavazás. Ezt majd elmondom akkor is, hogyha már minden képviselő jelen lesz mert tudom, hogy sokan nem tudnak csütörtök délután a második felében maradni az ülésnek, úgyhogy így megpróbálom kicsit előrevenni a napi rendi pontokat. Ez így rendben van? Köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy interneten is követhető az ülésünk. Az e-meeting alkalmazás is elérhető minden képviselő számára. és két új tagunk van. Antanas Gulga ismét szakbizottsági tagunk, és Zagorakis úr, valamint Diane James is tagja a szakbizottságunknak. Köszönöm. Az első napi rendi pontunk tehát az e-kormányzati akcióterv. Ferhelyen képviselő az előadó, a jelentés tervezetet fogjuk most megvitatni, meg is adom neki a szót. Szabine. Köszönöm szépen, elnök úr, szóval kolléganő kollégák. Először is a bizottság új cselekvési tervét 2016 és 2020 között vázolni, de bizonyos tekintetben már végrehajtás alatt van. Örülök ennek, és annak is örülök, hogy nagyon dinamikus és rugalmas formában teszi lehetővé, hogy a közigazgatást tovább digitalizáljuk, és hogy a közigazgatás egyre jobban hozzáférhető legyen digitális módon is. Nagyon fontos az, hogy határokon átnyúló, befogadó, felhasználó barát e kormányzatot vezessünk be, és ez jelentősen javítja a státusz quo helyzetét. Tehát nem csak arról van szó, hogy csökkennek a költségek, hanem arról is szó van, hogy nagymértékben csökken a ráfordítás is. Éppen ezért lényeges, hogy a digitális közigazgatásra való áttérés nemzeti regionális és helyi szinten is végrehajtásra kerül, és hogy a tagállamok között, illetve az érintett szintek között koherencia legyen. Még nagyon sok munkát kell végezni, éppen ezért szerintem 2022 az a realisztikus időpont, amire megvalósulhat. Tehát szerintem a 2020 az korán van. Hiszen az európai szinten vannak különbségek az egyes tagállamok között, óriási nagy különbségek vannak, ezen kívül a digitalizáció, a közigazgatás digitalizációja tempójában is különbségek vannak. A digitalizáció alap tétele, és ezt szerintem mindenképpen rögzítenünk kell egy ilyen jelentésben, az, hogy mindenhol meglegyen a szélessávú internet, főleg a vidéki és térségekben is, hiszen csak is akkor valósulhat meg az e-közigazgatás, hogyha mindenki hozzáfér megfelelő sebességgel az internethez. Tehát itt az infrastruktúrán is javítani kell. Az interoperabilitás a másik alapvető szempont és a nyílt adatátvitel. Lehetővé kell tenni a hatóságoknak, hogy a hatóságon belül és a hatóságok között is működjön a hatékony adatcsere. Ebben az összefüggésben örülök azoknak az alapelveknek, amelyeket a bizottság cselekvési tervében is vázol, tehát az egységes európai hozzáférési pontok, hogy mindenféle szolgáltatásokhoz hozzá lehessen férni digitálisan is. Hát amennyiben az európai polgárok és az európai vállalatok számára egyszerűbbé válik az ügyintézés, akkor a határokon átnyúló tevékenység is egyszerűbb lesz. Tehát itt arról is szó van, hogy ne legyenek átfedések, ne legyenek ismétlések a regisztrációknál. Nem szabad elfelejtenünk az adatvédelem kérdését se, hiszen garantálni kell azt is, hogy az adatok védelem alá esnek. A polgároknak, a vállalatoknak bízni kell az adatok biztonságában, illetve hogy biztonságban, bizalmasan kezelik az adataikat. Itt az adat tulajdonlás kérdés és fontos, hogy mindenki hozzáférhessen az adataihoz, és hogy tudja, hogy mely hatóság fér hozzá az adataihoz. Így lehetővé tesszük az átláthatóságot, és azt is, hogy a felhasználó bizonyos hatóságoknak engedélyezheti az adatai felhasználását és tudja, hogy mely hatóság él az adataival. További ilyen elemek például a digitális kompetencia, tehát a köztisztviselők digitális kompetenciája, ezt mindenképpen javítani kell, ahol a közigazgatásban köztisztviselők dolgoznak, nekik megfelelő képzést kell nyújtani, hogy az e-közigazgatást megfelelően végrehajthassák. Tehát nemzeti, regionális és helyi szinten is továbbképzést kell tartani a munkatársaknak. Nagyon fontos az is, hogy standardizált digitális adatkezelés legyen, és duális online-offline adatkezelés, hiszen nem mindenkinek van mindig internet hozzáférése, és nem mindenki tud megfelelő módon bánni az internettel. Tehát mindenképpen eh, kettős megközelítés van, tehát hogy ne csak online ügyintézés lehessen, hanem offline is hagyományos ügyintézés, hiszen nem várhatjuk el, hogy mindenki tökéletesen tudjon bánni az eh, internettel. De szerintem előbb-utóbb eh, a generációváltás megoldja a problémát, tehát amikor kevesebb lesz, kisebb lesz azoknak a száma, akik nem az interneten nőttek fel, akkor valószínűleg automatikusan digitalizálódni fog az ügyintézés. Ami még lényeges, a fenntartható határokon átnyúló e-ügyintézési, e-kormányzati megközelítés, hiszen főleg a határmenti térségek számára nagyon lényeges, hogy bármikor lehívhassák az információkat, amely a határokon túli területekre vonatkozik. Tehát nagyon lényeges, hogy legyen határokon átnyúló szolgáltatás. Természetesen ügyelnünk kell itt a nyelvi szempontokra is, és a nyelvi szempontok tekintetében is el kell gondolkoznunk azon, hogy mely nyelven milyen kínálatot adunk meg. És fontos az is, hogy még ha nem is kerül említésre a cselekvési tervben, ügyeljünk a jó példákra, tehát az Európai Uniónak jó példát kell mutatni. Természetesen nem minden optimális, tehát főleg akkor, hogyha különféle nyelvi verziókban elmagyarázni, hogy mi történik, hogy különféle nyelveken meglegyenek az űrlapok. Szerintem a bizottságnak itt ismét úttörő szerepet kell vállalnia. Nagyon lényeges, a tagállamok közötti adatcsere, a hatóságok közötti adatcsere, a bevált gyakorlatról, tehát mindenképpen tanulnunk kell egymástól, és nem kell állandóan újra feltalálni a spanyol viaszt, a többiek tapasztalatából tanulhatunk. És arra is ügyelni kell, hogy a már eldöntött intézkedések, mint az elektromos aláírás, és így tovább megfelelő módon végrehajtásra kerüljenek a tagállamokon belül. Hogy a megfelelő programokat az e-kormányzás tekintetében megoldjuk. Most szeretnék utalni arra is, hogy a jelentésben nem tudtunk mindent megfelelő módon teljes dimenzióban kidolgozni, kidomborítani, hiszen egy ilyen jelentésnek nem is az a feladata, hogy minden benne legyen. Én is szeretnék még benyújtani módosítókat az indítványhoz. Egy pont nagyon fontos, a személyi adatok védelme, az adatbiztonság, itt nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy meglegyen a megfelelő infrastruktúra, azonban ebben az infrastruktúrában az adatok védelemre kerüljenek, és pedig megfelelő technológiai módszerekkel. Tehát nagyon fontos az, hogy a polgárok bizalma ne vesszen el az e-kormányzásban. Köszönöm. Esetleg jó lenne, hogyha az árnyék előadók további módosítókat nyújtanának be, hiszen, eh, mint említettem, a legjobb a jó példa, és Észország például nagyon jó példa, hiszen Észországban nagyon előre haladott már a digitalizáció, és reméljük, hogy a többi tagállam is eléri ezt a szintet, ami Észországban van. Köszönöm. Thank you very much. So on my... Köszönöm szépen. Buzana Buzan, Richard Szulek, Kalesz van a hozzászólók listáján. Még valaki szeretne hozzászólni? Rendben. Akkor kérem, hogy mérjük a hozzászólásokat. És négy-öt perc után mindenkit leállítok. Bolcsánál Bolcsánál adom meg a szót. Köszönöm szépen, nem leszek én olyan hosszú. Nem sokáig beszélek. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezen kiváló jelentésért. Ez nagyon átfogó jellegű és nagyon sok kérdést lefed, amelyet én is fontosnak tartok. Maga a preambulum rész elég rövid, de azt gondolom, hogy ez azért van, mert maga a jelentés is elég rövid. Fontos kiemelni, hogy a korábbi akcióterv hozzájárult ahhoz, hogy elég komoly előrelépést tudhatunk magunk mögött. A digitalizációnak több előnye is van. Egyrészt a szakképzésítések kölcsönös elismerésének javulása, jobb a munkavállalók mobilitása és jobb a jogok biztosítása. A polgárok jobban be tudjak vonni az demokrácia tervek alapján. De arra oda kell figyelnünk, hogy a régebbi hogy minden programban minden polgárt be kell vonni, és a digitális szakadékot el kell kerülni. Ezen terv segít abban is, hogy a legrászorultabb polgárainkat tudjunk segíteni, a fogyatékkal élőkkel, élőknek, azoknak, akik kevesebb infrastruktúrával rendelkeznek a lakóhelyüken, azért, hogy ők is élhessenek a jogaikkal. Tavaly szavaztunk meg az MV-ben egy állásfoglalást a digitális menetrend előnyeiről az egészségügyi szolgáltatások területén. Azt gondolom, hogy mindenképpen be kellene vonna, vonni az ottani részeket ebbe a jelentésbe. Ezen kívül a számítás, számítási felhőt is be kell vonni, és a polgárokkal kapcsolatos fellépéseket. Van néhány bekezdés a szövegben, amelyel kapcsolatban az az érzésem, hogy még további pontosításra lesz szükség. Azt gondolom, hogy nem lesz problémás ezt elérnünk. Azt kell elérnünk, hogy az e-kormányzati akcióterv a jövőre tekintve is megállja a helyét, hogy inkluzív legyen és tisztességes. Ebbe az irányba kell elindulnunk, és már előre vállom az együttműködést. Két percben szóltam tehát hozzá, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Bulcsana. Richardsonnak adom meg a szót. Ďakujem veľmi pekne. No, tiež vítam prácu pani spravodajkine. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak. Üdvözlöm a munkáját, most pedig rá is térnék konkrétan a kérdésekre. A legfontosabb előnyök a fő célok, amelyek az e-kormányzati akciótervben találhatóak. Egyrészt új szolgáltatási standardokat kell digitális szinten meghatározni. Digital by default, tehát alapállásban kell digitális szolgáltatásokat nyújtani. Az egyablakos rendszer további fontos cél amelyel a polgárok számára lehetővé tesszük azt, hogy jobb legyen a hozzáférésük a közszolgáltatásokhoz. Ezen kívül az interoperabilitás is nagyon fontos az e-kormányzati célokkal kapcsolatban. Azért, hogy az egyes tagállamok szolgáltatásai minden EU polgár számára hozzáférhetővé váljanak. Az angolt használják a leggyakrabban az Európai Unióban, ezért azt gondolom, hogy mindenképpen üdvözlendő lenne, hogyha a fő e-kormányzati szolgáltatásokat az interoperabilitás jegyében mindig felkínálnák angolul is. Tehát a nemzeti nyelven és angolul. Harmadsorban. Az szolgáltatások értékét nagyon nehezen lehet árban meghatározni, ezért úgy gondolom, hogy nagy a, itt a veszélye annak, hogy a korrupció elhatalmasodjon, különösen kelet-európai, közép-európai országokban. Ezért a következő lenne a javaslatom. Az OLAF ügynökségnek kellene kibővített hatásköröket nyújtani ezen területen, azért, hogy ne csak papírtigris maradjon. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol az Európai Uniónak mindenképpen nagyon fontos fellépésre van lehetősége. Ezen a területen mindenképpen fontos az, hogy az Európai Unió bizonyos szabványokat határozzon meg, például a Digital by Default, tehát hogy alapértelmezésben kell digitálisan nyújtani ezen szolgáltatásokat. Közben azért figyelmeztetnék arra, hogy ne lássunk mindent rózsaszínben hogyha a különböző szolgáltatásokat mindenki számára hozzáférhetővé teszünk, vidéken, falvakban, azt gondolom, hogy ez egy olyan cél, amely nem reális. Nagyon sok időre lesz még szükségünk, amíg tényleg a legkisebb faluig is elérünk. A nagyvárosokban már most sokkal előrébb jár a technológia, ezért figyelmeztetnék arra, hogy ne várjuk azt, hogy mindenki számára minden egyszer elérhetővé válik. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért. Most azokra az elvekre utalnék, amelyeket a jelentés is hangsúlyoz, ez nagyon fontos. Nagyon lényeges, hogy uh, az emberek képesek legyenek online dolgozni, tehát legalábbis 70%-ban, de hogyha ez nem 100%-os, tehát mondjuk az ügyintézés 70%-át elintézik online, akkor is meg kell jelenni a hivatalban, tehát akkor ennek olyan sok értelme nincsen. Nagyon fontos az, hogy megfelelő módon végrehajtsuk az azt az elvet, hogy egyszer elég az adatokat átadni, nem kell állandóan betáplálniuk az adataikat. És ez természetesen összefügg az adatvédelem, ahogy az előadó is utalt rá, hogy ez ne legyen az e-kormányzás akadálya. Nagyon gyakran úgy gondolkoznak a tagállamok, hogy a digitalizáció a hatékonyság növelése, azonban sokkal többről van szó, és nagyon lényeges az egésznek a dizájnja, hogy hogyan néz majd ki. Fontos az, hogy decentralizáltak legyenek ezek az adatok viszont tudjanak az adatbázisok egymással kommunikálni. Tehát nem arról van szó, nem, nem arról van szó hogy legyen egy nagy adatbázis, legyen, legyen több, legyen decentralizált, tehát hogyha egy egyedüli adatbázis van, akkor ez a kiberbűnözésnek megkönnyíteni a dolgát. Tehát a, az adatbázisok több helyen legyenek, de ezek összeköthetők, összekapcsolhatók legyenek. Tehát az én országomban állandóan eh, ellenőrizni lehet, hogy én milyen adatokat adtam meg, és hogy ki használja fel ezeket az adatokat. Még néhány pontot hozzáfűznék. Úgy gondolom, hogy amíg ez az egyszeri adat átadás elve megvan, akkor szerintem itt a bizottság legyen ambíciózusabb az elkormányzati cselekvési tervvel. És jó lenne, hogyha itt a kísérleti projektek az üzleti élet tekintetében is eredményeket mutatnának. A bizottság pedig ne várjon 2019-ig, hogy az egyszeri elv megvalósuljon. Tehát, hogy csak egyszer kell a polgároknak az adataikat közölni. Nagyon fontos, hogy hol lehet a projekteket fejleszteni, hol lehet például a munkaerő mobilitását megkönnyíteni, vagy hogyan lehet például a digitális előfizetéseket megújítani, hiszen az emberek mozognak, mobilisek, és jó, hogyha az adataik egyszer bekerültek, és nem kell állandóan ezzel foglalkozni. Ami pedig a nyílt adatokra vonatkozik, úgy gondolom, hogy a nyílt adatok lényegesek a közigazgatás számára, azonban legyenek ilyen nyílt adat portálok, amelyekkel élhetnek a vállalatok vagy a polgárok is. Észtországban a magánszektor az állami szektorral együtt kifejlesztett az e-identitást, az e-azonosságot, hiszen például lényeges, hogy a bankok is azonosítsák az ügyfeleiket digitális módon. Tehát még egy végső megjegyzésem. A privát szektort is partnerként kell tekinteni. Ez is nagyon fontos, hogyha például a közbeszerzésről beszélünk. Tehát a közbeszerzési szabályokban nagyon eh, ritkán szerepel az, eh, a digitális, az e-ügyintézés, fontossága. Tehát, hogyha például vannak versenytárgyalások, akkor a versenytárgyalások olyan sok részletet tartalmaznak, illetve a tárgyaláson való részvételnek olyan feltételei vannak, amely megnehezíti a dolgot. Köszönöm. Köszönöm. Andreas Schwab, köszönöm. Köszönöm. Tényleg jónak tartom ezt a felütést. Azt hiszem, hogy ezzel a lényeges problémákat az e-government kapcsán, a cselekvési tervvel kapcsolatosan lefedte, és azt hiszem, hogy megfelelően figyelembe veszi azt a tényt is, hogy mindenhol magas sebességű internet kiépítésére van szükség, és nem csupán azt kellene meg próbálni, hogy egyfajta köztes utakat találjunk, és másodszorban az adatvédelem, az adatbiztonság kérdése, a GBSD-vel, az általános adatvédelmi irányelvvel kerül már szabályozásra. Azt hiszem, hogy Ferjen kolléga rámutatott arra, hogy kívánatos lenne, hogy a módosításokkal a kiberbiztonság fontosságra rámutatnánk. Itt kérdés az, hogy a közszervek, a magánszervek mit tudnak együtt elérni, méghozzá sürgően, sürgetően, hogy az európai polgárok védve legyenek az ilyenfajta kibertámadásokat illetően. Aztán itt fontos a rugalmasság a közhatóságok kapcsán. Jó magam is megfelelő módosítót fogok ebben az irányba benyújtani. Köszönöm. Nikola Danti, köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék egyetérteni azzal a véleménnyel, amit az elnyék jelentéstevőnk itt már bemutatott. Kedvezően ítélte meg a kolléga munkáját, ez szerintem a közigazgatás szempontjából az egyik legfontosabb téma. Minden nap láthatjuk, hogy milyen különbségek, szakadékok vannak azon szolgáltatásokban, amelyeket az interneten vagy smartphone segítségével használunk, illetve milyen szolgáltatásokat nyújt a közigazgatás. Azt hiszem, hogy az egyik olyan elemez, amire az EU-nak jobban oda kell figyelnie, kiindulva abból a témából, amely ugye a széles sávú internethez kapcsolódik, nem csupán a városokban vagy agglomerációkban, hanem azon helyeken is, a távoli helyeken, vidéken, ahol intenzívebb és fontosabb szolgáltatásokat lehet így módon a polgárok számára nyújtani. A széles sávú internet vidéken lehetőséget nyújt valamennyi szolgáltatás nyújtására. Itt van például az e-egészség, ugye, ami szintén fontos téma, amivel szintén foglalkoznunk kellene. Nagyon örülök tehát ennek a jelentésnek. Azt hiszem, hogy mi is ennyi jelentéstevőnkkel együtt módosítókat fogunk benyújtani, de azt hiszem, hogy a fő üzenetnek annak kell lennie, hogy nagyon sokat kell foglalkoznunk ezzel a témával, a magánélet védelmét, a biztonságot garantálni kell, hogy a polgárok közigazgatásba vetett bizalmát biztosítsuk, ugyanakkor a nagy szakadékokat, különbségeket is meg kell szüntetni, már ami a közigazgatás hatékonyságát illeti, de gondolok itt az erőforrásokra is. Nagyon sokat takaríthatnának meg a közigazgatások, hogyha ezek a szolgáltatások hatékonyabbak lennének, és valamennyi polgár rendelkezésére állnának. Carlos Callejo. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék Ferhelyen kollégának köszönetet mondani ezért az anyagért, amit bemutatott. És három témát emelnék ki. Először is, ahogyan már több kolléga is megemlítette, a széles sávot, illetően különösen a vidéki területeken. Nos, a hozzáférés mindenki számára rendelkezésre bocsátása egy nagyon fontos elem, és ez az európai tervekben is meg kell, hogy jelenjen. Szabin kolléga ezt kiválóan megjelenítette az anyagában, és ott van még ez az egységes szolgáltatás nyújtási ablak. Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy a szolgáltatásokat digitalizálni kell, hanem arról is, hogy a polgárok életét meg kell könnyíteni, hogy a polgároknak ne kelljen különböző portálokhoz fordulniuk, egyetlen ablakra lenne szükség, és ott különböző kérdésekre tudnának választ kapni. Portugália ebből a szempontból jó példát jelent, ugyanakkor más országokban is tapasztaltunk ilyen jó gyakorlatot. És egy másik szempont, amit ki kell emelni, a digitális analfabetizmus kérdésköre, meg kell erősíteni a digitális készségeket a tisztviselők és a polgárok részéről egyaránt. Ez nyilván nem történik automatikus módon a polgárok esetében, hiszen például az idősebb emberek nem tudják megfelelően használni ezeket a digitális termékeket, akár gazdasági okok miatt sem. Vagy aztán vannak olyan személyek, akik nem férnek hozzá a távközlési szolgáltatásokhoz, a saját háztartásukból, és ők szintén nehézségekkel küzdenek a e tekintetben. Valószínűleg módosítót fogok benyújtani ezzel kapcsolatosan, és fontos elem az, hogy a tagállamok ne használják a digitalizációt ürügyként ahhoz, hogy bizonyos polgárokat kizárnak az alapszolgáltatások nyújtásából. Tehát túl menően a digitális eszközön továbbra is a személyes szolgáltatás nyújtást is biztosítani kell, különösen olyan esetekben, amikor a tagállamok esetleg a digitalizáció ürügyével csökkentik a kiadásaikat. Ehelyett felelős magatartást kell tanúsítanunk polgárainkkal szemben. Köszönöm. Hvala za besedo. Torej, prvo zahvala poročevalki. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak ezért az anyagért. Ezt remeknek tartom. Nagyon sok fontos elemet tartalmaz, melyeket mérlegelni kell a közigazgatás ezen területén. A kollégák több fejezetre felhívták a figyelmet. Én csak néhány apró észrevételt fűznék ezekhez. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak még tanulmányoznia kell a digitalizáció kihatásait, akár kedvező, akár kedvezőtlen hatásokról van szó. Nyilvánvaló, hogy minden egyes digitalizáció kihatásokkal bír a munkaerőpiacra is, és ez fontos kihívást jelenthet a következő években. Fontos tehát a munkaerőpiac átszervezésével is foglalkozni, különösen a közigazgatás területén a közigazgatásban ezeket a munkahelyeket tehát át kell struktúrálni, át kell szervezni, mégpedig megfelelő módon. Aztán felhívnám a figyelmüket a költségek kérdésére is. Sajnálatos módon a digitalizáció gyakran olyan költséggel jár, amelyet aztán a fogyasztóra terhelnek át, és végül a fogyasztó fizeti meg ezen szolgáltatások árát. A digit digitalizáció esetében ezt el kellene kerülni, tehát amikor az elektronikus kormányzásról van szó, akkor itt elsősorban az lenne a cél, hogy a költségeket csökkenteni tudjuk. Az elektronikus irányítás eszközével, amely ugye a múltban már hatékonyabbnak bizonyult, sőt, még a korrupció megjelenését is meg tudta akadályozni. Aztán van itt még számos egyéb intézkedés, amelyek a digitalizációhoz kapcsolódnak a társadalomban, és ezek szintén lehetőséget teremthetnek a korrupció bizonyos formájának megjelenésére. A közigazgatást tehát egyszerűsíteni kell, a fogyasztók számára egyszerű használatot kell lehetővé tenni, mert gyakran elég bonyolult lépésekről, eljárásokról van szó, például az elektronikus egészségügy területén, vagy a határokon átnyúló területeken még erőfeszítésekre van szükség, például az adóügy területén. Úgy vélem azonban, hogy ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a közigazgatásban a magánszektorhoz képest is. Ne felejtkezzünk meg a kiberbiztonságról sem, nem vagyunk talán teljesen tudatában ezen terület fontosságának. Különösen oda kell figyelnünk erre a témakörre. Egyetértek tehát a jelentéstevő asszony megközelítésével, még néhány módosítót be fog adni a frakciónk, a zöldek frakciója, mely módosítók javítani fogják a jelentést. Köszönöm. Um, just a few comments from me, if I may. Pár észrevételem lenne, hogyha megengedik. Köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést. Nagyon sok mindennel egyetértek. Néhány területen még kiegészíteném egy pár részlettel, ami a az egyetemleges szolgáltatási kötelezettségeket illeti, ez alá sorolnám be a sávú internet hozzáférés többi, további bővítését. Aztán, ami a finanszírozás kérdéseit illeti, ezt talán másként is meg lehetne fogalmazni. Ami az online és az offline megközelítést illeti, a piaci változások azt gondolom, hogy más megoldásokat is hozhatnak. Igen, a hozzáférés az fontos, de talán más megoldások is lesznek, nem csak online és offline, úgyhogy lehet, hogy ott rugalmasságot kellene lehetővé tenni. Ami az adatvédelmet illeti a GDPR kérdését, megismételném ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a GDPR szabályokat fenntartsuk, és ne vezessünk be további ezzel esetlegesen ellentétes jogszabályokat, mert nagyon sok hibrid megoldásra is lenne itt lehetőség, ezt el kell kerülni. Ami az adattulajdonlást illeti, vagy az adatvédelmet, az észtrendszert érdemes itt megemlíteni, és köszönet azért, hogy megemlíti az EIDA-ezt. Kicsit attól tartok, hogy ezt talán bizonyos területeken túlzásba vihetjük, és túlságosan sok biztonsági ellenőrzést kérünk, mielőtt egy új terméket valaki megvásárolhat, úgyhogy attól tartok, hogy ez túlságosan nagy korlátozást is jelenthetne, erre oda kell figyelnünk. Az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos részleteket nem igazán értem. Én attól félek, hogy esetleg itt bizonyos területeken újraírnánk, vagy átírnánk a közbeszerzési szabályozásokat, úgyhogy jobb lenne, hogyha ezt pontosabban megérthetnénk, és tudnánk, hogy miről is szól és Andreas módosítáit nagy érdeklődéssel várom a biztonsággal kapcsolatban, különösen, hogyha a módosító kitér majd a piaci gazdasági szereplők szerepére azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók, a fogyasztók mit tehetnek azért, hogy a saját biztonságukat, biztonságukat növelhessék. Szabinének visszaadom a szót. Köszönöm szépen a javaslatokat, és nagyon jó az, hogy ugyanabban az irányban masírozunk, és örülök, hogy néhány pontról még itt céltudatosan is szó volt. Tehát, hogy például olyan részletekre is kitértek a kollégák, amelyeket én nem részleteztem. Tehát örülök a jó együttműködésnek, hiszen szerintem biztos jó együttműködés lesz az adatbiztonság tekintetében. Még hozzáfűzhetnék, valamit, tehát hogy már a tervezés fázisában vegyük figyelembe az adatbiztonságot, az adatvédelmet, tehát amikor létrehozzuk az e-kormányzást. A másik pont, ami fontos, az interoperabilitás, tehát főleg akkor, amikor határokon átnyúló témáról van szó, és nagyon fontos, hogy nemzeti szinten is meglegyen ez. Mindig volt egy negatív példám, például a migráció helyzetében, Németországban az önkormányzatok adatbázisai nem voltak kompatibilisek a tartományi adatbankokkal, és azok sem voltak kompatibilisek a szövetségi adatbankokkal. Tehát amennyiben adatokat rögzítünk valamilyen szinten, akkor a, az interoper, interoperabilitás meglegyen, tehát nem csak az, hogy határokon átnyúló módon lehessen dolgozni az adatokkal, hanem egy országon belül is, a különféle közigazgatási szintek között is legyenek hozzáférhetek az adatok, és ezekkel az adatokkal mindenki dolgozni tudjon, akinek köze van hozzájuk. Tehát köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy egy eh, nagyon jó, nagyon jó jogalkotás lesz ebből. Köszönöm az együttműködést. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e hozzáfűzni valója. Nincs. Köszönöm. A módosítók benyújtásának a határideje február 28-a, és köszönöm a megjegyzéseket. Most akkor áttérünk a következő témánkra, ez pedig az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex. Mielőtt átadom a szót az előadónak, néhány technikai megjegyzésem lenne nagyon lényeges csomagról van szó, hiszen itt sok mindent meg kell változtatni majd az európai jogalkotásban, az IMCO-nak pedig kulcs szerepe lesz, és számos tekintetben kulcs szerepünk van, és most Birgitnek szeretném megköszönni a titkárság részéről, hogy ilyen jó munkát végzett, hogy tisztázta a kompetenciákat az ITRE szakbizottság és a mi szakbizottságunk között. És nagyon fontos, hogy megfelelő módon figyelembe vegyük a fogyasztók érdekeit, tehát egy nagyon átfogó anyagról van szó, nagyon összetett anyag, éppen ezért létfontosságú, hogy a részleteket is kidolgozzuk. Sajnos a figyelememet arra irányították, hogy a dokumentum minőségileg eh, még eh, kívánnivalót hagy maga után, tehát vannak itt eh, különbségek a nyelvi változatok között, tehát számos pontban, tehát főleg a preambulum bekezdésben vannak fordítási pontatlanságok, és jelezték, hogy a különféle nyelvek nem feltétlenül tükrözik vissza a bizottság eredeti anyagát. Nagyon hosszú anyagról van szó, és éppen ezért fáradoznunk kell, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, hogy megfelelő módon együttműködjünk. Tehát, nem tudom, hogy a bizottság hallgat? Tehát a bizottsághoz fordulok, hogy mindent tegyen meg, mi is mindent megteszünk társjogalkotóként, hogy megfelelő megoldásokat érjünk el. Tehát, hogyha különbségek vannak a fordítások között, akkor ezeket a különbségeket ki kell egyenlíteni. A bizottság is buzdíthatja az előadót, hogy gyorsítson. Az ipari szakbizottságban lévő kollégáinkkal pedig szorosan együttműködünk, hogy a különféle megoldásokat elérjük. Nos, exkluzív, kizárólagos kompetenciánk van az általános e szolgáltatóság tekintetében, és például a nem szám alapú kommunikáció tekintetében. Június 21-én és 22-én lesz majd egy együttes ülésünk az ITRA részéről, Pilar del Castillo Vére, az előadó, a mi előadónk pedig Dita Harancová. Meg is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony, ahogy jogosan utalt rá. Nagyon összetett dokumentumról van szó, és megpróbálunk ma egy pár témával foglalkozni, mindennel nem tudunk foglalkozni, de a mi szakbizottságunk kompetenciába tartozó témákkal szeretnénk foglalkozni. Szeretném megköszönni a kiváló munkát, amelyet az IMCO végzett, hiszen számos tekintetben kizárólagos kompetenciája van az IMCO-nak, tehát fontosabb az anyag, mint egy vélemény. Számos megbeszélésre lesz szükség, hogy összehangoljuk az álláspontunkat a dokumentum kapcsán. Nagyon sok átfedés van még az irányelv különféle része között, tehát néhányan az ITRE, néhány közülük az itréhez tartozik, néhány hozzánk, és a mi véleménytervezetünk pedig betekintést nyújt az irányelv egyéb részeibe is. Testmértékben tudjuk, hogy az összes módosítást megfelelő súlyjal figyelembe veszünk majd. Na most a tartalmára térnék át, az általános érvényű szolgáltatások tekintetében támogatom a bizottság javaslatait az eddigi általános érvényű szolgáltatások tekintetében, tehát nagyon fontos a szolgáltatások megoszlása, ez ugyanolyan fontos, mint a gáz vagy az elektromos áram terjesztése, elosztása. Tehát mindenkinek hozzá kell férnie, a fogyatékossággal élőknek is, és hogy mindenki teljes jogon részt vessen a társadalom életében. Ahogy az európaiak nagy része számára a szélesávú internet már megvalósult, a szolgáltatások is hozzáférhetők. A 81-es cikk a hozzáférhetőségről szól, hogy vidéken is ugyanúgy hozzáférhetők legyenek a szolgáltatások, mint a városokban. Most mindenképpen a költséghatékonyságra kell koncentrálnunk, és azt is azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy a mobil szolgáltatások, az e-szolgáltatások néha olcsóbbak. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy az egyetemes szolgáltatások költségét ki állja. A bizottság uh, itt javaslatot tett, hogy uh, hogyan, milyen megosztás legyen az Európai Unió és a tagállamok között az egyetemes szolgáltatások esetében. A bizottság jelen javaslata értelmében az egyetemes szolgáltatásokat a tagállamnak kell viselnie. Hiszen az egyetemes szolgáltatás az más, mint egy telefonhívás, és az internet pillanatnyilag teljesen átalakítja a társadalmat. Ahogy korábban az utakat építettük, most a digitális, informát, a digitális infrastruktúrát kell kiépítenünk, úgy, hogy mindenki hozzáférhessen elektronikus módon az egyetemes szolgáltatásokhoz szeretnénk eh, biztosítani, hogy eh, a terhek azért elviselhetők maradjanak a tagállamok számára, és eh, éppen ezért szeretnénk itt azzal is foglalkozni, hogy a funkcionális internet hozzáférhetőség mit jelent. Tehát az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés az a 100 gigabyte per szekundum sebességet jelenti. Most a végfelhasználók jogairól. Nagyon lényeges az, hogy hogyan tudjuk a fogyasztók jogait is bevonni ide, és hogy a szakbizottságunk profiljába is beleéljen. Tehát minél közelebb kerülünk az összes digitális szolgáltatást érintő egységes megközelítéshez, így tudjuk biztosítani az állami szerveknek és a privát, a magánvállalatoknak is a egyetemes szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Tehát ide tartoznak a szerződések is. A nemzeti fogyasztó védelmi szempontokat figyelembe kell venni, és ezeket kell egymáshoz közelíteni. Ami az információs követelményeket illeti, már megkíséreltük a TSM javaslatban is ezt leírni. Én úgy gondolom, hogy több támogatásra van szükségünk az érintett felek részéről. Az átvihetőség, tehát néhány dolgot szeretnék tisztázni. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztók tudjanak szolgáltatót váltani, és hogy egy másik ADSL operátorhoz is átmehetnek. Tehát nagyon fontos az, hogy meg, megadjuk a fogyasztóknak a szabadságot, hogy váltsanak. De természetesen fontos az, hogy megtudjuk, hogy a gyakorlatban a vállalatok és a polgárok hogy élnek a lehetőséggel. Tehát az 1-1-2-es pont. Itt nagyon fontos az, hogy tisztázzuk, hogy mi legyen a szándékunk. Tehát, hogyha például egy vészhelyzetről van szó, akkor az 59-es cikkben foglaltak szerintem eléggé lassú reakciót tesznek csak lehetővé. Tehát nagyon fontos az, hogy a szám alapú rendszerről át tudjunk állni a szám független rendszerre, és ez a hagyományos jogalkotási folyamat része, nem a végrehajtási aktusé. Ezen kívül szeretném azt is biztosítani, hogy az összes kommunikációs szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, a fogyatékossággal érők számára. Tehát ez a hozzáférési jogszabályban lesz rögzítve. Nagyon fontos az, amit végezetül szeretnék kihangsúlyozni, az OTTS a bizottság itt egy jövőorientált javaslatot tesz, és pillanatnyilag nem látok olyan okot, hogy a tagfüggetlen szolgáltatásokat támogassuk. És nagyon fontos az, hogy ugyan a szóbeli üzenet ugyanolyan érvényes legyen, mint a szöveges üzenet, és egyidejűleg úgy véljük, hogy a megfelelő mennyiségű adatcsere nagyon fontos. Tehát várjuk az ITRE jelentéstevő való együttműködést. Köszönöm szépen ezt a kiváló bemutatást. Lamberts van Nisteroy. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a bevezetőt is a vitával kapcsolatban. Lenne néhány általános észrevételem, mert természetesen a meghallgatás rendkívül fontos, és ahogy ön is elmondta, nagyon sok üzenetet kaptunk, nagyon nagy az érdeklődés, egyrészt a fogyasztók, de a vállalkozások részéről is. Tehát nagyon sok minden történik mostanában. Európának hozzáadott értékre van szüksége, hát ez pont egy olyan kérdés, ami komoly hozzáadott értéket képviselhet, hiszen nagyon sok embert érint, és közelebb hozhat minket a polgárokhoz. Tehát ez egy szélesebb körű vitát igényel. Másodszorban, ami az új egyensúlyt illeti 2005-2009 között véglegesítettük a formális jogalkotásunkat, és az nem igazán változott. Azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy a távközlés helyzete hogyan változott, és milyen szolgáltatások jelentek meg, hogy ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk, hát valójában hogyha megnézzük a távközlést, akkor azt látjuk, hogy rendkívül jó minőségű szolgáltatásokat tudnak garantálni, de azért bizonyos újabb fejleményekkel nem tudják tartani a lépést. És azt gondolom, hogy persze nagyon komoly bevételi kapacitásuk van, de az biztos, hogy nagyon sok kötelezettségük is volt, a távközlési cégeknek, közben viszont nagyon gyorsan akartak pénzt keresni egyesek. Tehát jobb egyensúlyt kell kialakítani, és ezért itt a javaslatban is ennek meg kell jelennie. A harmadik megjegyzésem, ami a belső piac helyzetét illeti. A múltban azt láttuk, hogy több területen a tanács nem akart ellépni a saját álláspontjától. És ez, ezzel végül is Európát teszteljük, hogy mennyire állunk kész a jövőre. Ez a kérdés azt fogja megmutatni, hogy nacionalista megközelítéseket képvisele mindenki, avagy élünk ezzel a most adódó lehetőséggel. Ezek voltak tehát az általános megjegyzéseim. Egyetértek a végfelhasználói jogokkal, ezt a megközelítést alkalmaz az előadó, és ezzel egyetértek. Valóban már vannak rendkívül jó szabványaink a védelemre vonatkozóan, például a végfelhasználók védelmére vonatkozóan, és az ár és a minőség közötti kapcsolat szempontjából ez rendkívül kedvező lehet. Kicsit az aggaszt engem, hogy a maximális szerződési időtartam 24 hónap. Én úgy gondolom, hogy a mostani gyorsan változó világban 12 hónapot kellene inkább bevezetnünk, hiszen ez realistábbnak hangzik. Ami a most megjelenő távközlési helyzeteket illeti, valóban mindkét szolgáltatás, tehát a vezetékes és a másik távközlési szolgáltatás szempontjából a minőség, mindig a minőség a legfontosabb. Ami az egyetemleges szolgáltatást illeti, hát azért elég nehéz kérdés ez hogyha a tagállamoktól kérjük azt, hogy mindenki fizesse meg azt, hogy mindenki beléphessen, hát szerintem a dolgok mai állapotában az elmúlt években sok tagállam, én magam foglalkozom a regionális alapokban sok ilyen kérdéssel, tehát sok tagállam egyszerűen nem volt képes kifizetni a társfinanszírozást azért, hogy élhessenek az európai alapokkal. Most pedig azt mondjuk nekik, hogy kötelesek fizetni. Hát, hogy ezt az állami szektor fizesse, vagy a távközlési cégek, nem tudom, szerintem hagyjuk nyitva ezt a kérdést. A lényeg az, hogy működőképes megoldást találjunk, és hogy megtaláljuk a finanszírozás módját a néppárt részéről készen állok az együttműködésre, nyitott vagyok a javaslatokra, és az ITRE érdeklődése is mindenképpen nagyon jó lehet, hiszen így lehet talán a parlamentben továbbvinni ezt az ügyet. És utána később, ahogy azt már korábban láthattuk, akkor nagyon jó vitát várhatunk a tanács részéről is, hiszen talán nehéz lesz őket rávenni arra, hogy jó irányba induljanak el, de ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm a figyelmet. Mikrofon kérnénk az elnöknek. Sí, eh, a nome dell'onorevole Mizzi. Mizzi képviselő nevében beszélek, aki ma nem tudott jelen lenni. A következő pontokat szeretném megosztani önökkel az elektronikus kommunikációra vonatkozó Európai Kódex kapcsán. Ezen kódex eldolgozására irányuló munkálatok még kezdeti szakaszukban vannak, és Marlen még nem tudta teljes javaslatot megvizsgálni részleteiben. Ez négy irányelvet módosít, és a távközlés méreható reformjával jár majd az EU-ban. A távközlési piac fontos ágazat valamennyi európai polgár számára az EU-s normák felülvizsgálata ezen a területen nagy potenciált rejt magában az ágazat javítására, a digitalizáció megkönnyítésére és az innováció ösztönzésére, valamint a versenyképesség és a növekedés ösztönzésére. Mici asszony tehát kedvezően fogadja az Európai Bizottság javaslatát, és már várja, hogy dolgozhasson ezen. Úgy véli, hogy a kódex szükséges ahhoz, hogy megvessük az alapokat ahhoz, hogy könnyebbé vejék a kommunikáció, belföldön és külföldön egyaránt, és növelni kell a versenyképességet, illetve erősíteni a fogyasztók jogait a távközlési piacon. Árnyék jelentéstevői minőségében az SZND frakció részéről az egyik fő prioritása az lesz, hogy garantálja, hogy az európai távközlési kódex olyan jogi keretet alkosson, amely megfelel a jelenleg és jövőbeli digitális kihívásoknak. A valós versenyképesség megőrzésére összpontosít majd a fix és mobil távközlési piacon, és hogy magas szintű védelmi szint jöjjön létre a fogyasztók számára. Ezen kívül külön figyelmet fordít majd az internethez való hozzáférés jogaira és a geográfiai földrajzi akadályok lebontására. Az új jogszabályok továbbra is meg kell, hogy őrizzék a versenyképességet a távközési piacon, így bármilyen szereplő folyamatosan versenyezhet a többivel, hogy megnyerje a fogyasztók bizalmát és elégedettségét a magas minőség, hozzáférhető árak és egyre modernebb szolgáltatások nyújtása révén. Ami a piachoz való hozzáférést illeti, a kódex garantálnia kell, hogy az új szereplők hozzáférnek az infrastruktúrákhoz észszerű árakon és feltételekkel, oly módon, hogy megfelelő versenynyomást gyakorolhassanak majd a piacra. Ezen kívül nagy figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy megvizsgáljuk, hogy az új szabályok, a közös beruházások témakörében, infrastruktúrás beruházások körében, hogyan fogják be, hogyan befolyásolják majd a versenyellenes gyakorlatokat. A múlt heti intézményközi megállapodást követően, amely utolsó lépést jelentett a roaming tarifák lebontása irányában már lesz szerint eljött az ideje annak, hogy véget vessünk az igazságtalan megkülönböztetésnek, már ami az árakat és a szolgáltatásokat illeti a távközlési piacon. A fogyasztóknak nem kell aggódniuk, hogyha SMS-t kívánnak küldeni vagy fogadni országukon kívül is az EU területén belül. A szolgáltatóknak nem szabad megkülönböztetést alkalmazniuk az árak szolgáltatások tekintetében. A származási hely vagy a hívás irányultsága függvényében. Így ez a kódex remek alkalmat kínál arra, hogy véget vessünk az igazságtalan megkülönböztetésnek a távközlési árak és szolgáltatások körében Európában megfelelő fogyasztóvédelmi normákra is szükség van, amelyek megfelelnek a piac jelenlegi állapotában, állapotának, hiszen nagyon sokféle digitális szolgáltatást használnak a fogyasztók, a hagyományos telefon, az üzenetek, a WhatsApp, a Skype, az online szolgáltatások. A jelenlegi jogszabályok ugyanakkor nem megfelelőek ahhoz, hogy hatékony védelmet nyújtsanak ezen új ágazatokban. Tehát az ágazatok technikai felelősének meg kell felelnünk, és le kell bontanunk az akadályokat, megszüntetve az igazságtalanságokat. Marlen együtt kíván működni az árnyékjelentéstevőkkel és jelentéstevővel, hogy megfelelően jó imkó anyag szülessék. Thank you very much. So I... Köszönöm szépen. Én vagyok az ECR részéről, az árnyék előadó. és most nagyon sokat eh, kérdeztük a különféle érintetteket, fogyasztóvédelmi szervezeteket, szolgáltatókat, és így tovább. De jó lenne, hogyha egy kerekasztalnál majd az összes érintett eh, összejöhet. Tehát a megfelelő pillanatban megszervezzük ezt a kerekasztalt. Akár az irodámban is. Tehát mindenképpen garantálnunk kell, hogy erős legyen a verseny, hogy a befektetéseket, beruházásokat szorgalmazzuk, és a fogyasztók választási lehetőségeit. De nagyon fontos az, hogy jól nézzen ki a jogalkotás, és hogy bátorítsa a beruházásokat. Tehát az egységes hírközési piacról szóló csomag említi a fogyasztói jogokat, az NGO-k jogait, és biztosítanunk kell, hogy a céljainkat elérjük. De vannak olyan területek, ahol mindenképpen biztosítanunk kell, hogy nagyon alaposan belenézünk, hogy egyensúly legyen egy olyan légkör között, amely bátorítja a beruházásokat, az innovációt egyrészt, másrészt a fogyasztói jogok védelme között. Nagyon fontos, hogy ezt az egyensúlyt elérjük. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, úgy hallom, hogy itt, amikor egységes szabályokról van szó, akkor ez elvben sokkal egyszerűbben hangzik, mint gyakorlatban. És elég gyakran a fogyasztóvédelem tekintetében ez kihívást jelent. Tehát egyrészt biztosítani kell a megfelelő üzleti környezetet, viszont a piacvédelmi eszközöket is szorgalmazni kell. Nagyon fontos itt az információhoz való hozzáférés, és mindenképpen fogyasztó barátabbá kell tenni. Tehát, tehát mondjuk, hogy kettő két éves szerződést kötöttem a 15 és 17 éves fiamnak. És úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy így egy kicsit jobban odafigyelnek majd a telefonjukra. Tehát nem, nem, nem csak pénzügyi szempontok vezéreltek, hanem gyakorlati szempontok is, hogy becsüljék meg azt, amiük van és két éves szerződést kötöttem, tehát korábban 12 hónapos, most 24 hónapos szerződést kötöttem neki. Tehát, hogyha a különféle tartalmakat összefogjuk, akkor megérthető, hogy miért akarják a szolgáltatók ezt, ahogy ezt Andreas Schwab is mondta, tehát nagyon fontos, hogy ezt az egybecsatolást is megértsük. Nagyon fontos az információk tekintetében az átláthatóság, és hogy garantáljuk ezt, de azt is tudjuk, hogy a fogyasztó nem olvas el minden egyes részletet, tehát nagyon fontos az, hogy a fogyasztónak megadjuk a lehetőséget, hogy a nemzeti hatóság is szabályozzon, hogy a helyi szükségleteknek is jobban megfeleljenek. Tehát a szöveges üzenetek, Facebook vagy WhatsApp üzenetek nem feltétlenül garantálják ugyanazt a szolgáltatást, ugyanazt a kínálatot, és eh, nagyon fontos az, hogy eh, ne gátoljuk meg a technológiát. Az egyetemes szolgáltatás nyújtási kötelezettség nagyon fontos eszköz, nagyon lényeges, hogy eh, minden fogyasztó hozzáférjen az internethez megfelelő módon, és nagyon lényeges az, hogy főleg a vidéki térségekben is garantáljuk ezt. Nagyon fontos az, hogy tagállami szinten is megfelelő szabályzás legyen, de nem kell mindent a tagállamokra hárítani. Tehát nagyon fontos az, hogy a magánszektort is beruházásokra ösztönözzük, de itt a PPP konstrukciók is jók lehetnek. Garantálnunk kell azt is, hogy megfelelő rugalmasság is legyen az anyagban, és most tényleg várom a munkát, rengeteg technikai dolog van, és reméljük, hogy a bizottság első tervezetét a lehető leggyorsabban módosítjuk majd és átalakítjuk. Köszönöm. Julia Rader. Thank you, Chair, and uh, thank you to the Julia Rader, köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is. Valóban ez egy eléggé összetett jogalkotási anyag. Külön oda kell figyelni néhány kérdésre, ezeket már megemlítették, úgyhogy én magam most azon kérdésekre szeretnék koncentrálni, ahol az IMCO-nak különösen fontos szerepe van természetesen ami az emögött meghúzódó kérdést illeti, tehát a definíció, a hatály kérdései. Egyetértek abban, hogy meg kell néznünk, hogy az OTT szolgáltatásoknak milyen specifikumai vannak, és ami az egyenlő esélyekkel kapcsolatos vitát illeti, itt kicsit elveszítjük szem elől azt, hogy vannak különböző távközlési szolgáltatások, amelyeket olyan ellátók nyújtanak, akik az infrastruktúrára is hathatnak. Az OTT-knél nincsen ez így. A bizottságnak pontosítani kellene, hogy mit akar a Electronic Communication Services fogalommal bevezetni, de azt gondolom, hogy van ugye bár a számalapú és a számfüggetlen kommunikációs szolgáltatások, azt gondolom, hogy ez a meghatározás marad majd meg hosszú távon is. Általában véve a legjobb megoldásnak azt tartom, hogy biztosítsuk azt, hogy csak korlátozott számú kötelezettségekről beszélünk, attól függetlenül, hogy a kötelezettséget most ki akarjuk-e bővíteni az OTT-kre, avagy sem, és persze mindig oda kell figyelnünk, és figyelembe kell vennünk ezen szolgáltatások specifikumait. Ami a felhasználókat illeti és a felhasználói jogokat, az biztos, hogy szektorspecifikus fogyasztóvédelmi jogokat kell bevezetni, és ami a fogyasztók empowermentjét illeti, hát nem mindenkinek van olyan szerencsére, hogy saját családtagja legyen az IMCO szakbizottság elnöke, hogy ezért aztán ilyen kiváló tanácsokkal lássa el őket. Tehát általában véve, ami a fogyasztóvédelmet illeti, a jelenlegi szabályok nem kielégítőek, Hogyha megnézzük a szektor specifikus szabályokat, akkor az előadóval egyetértünk abban, hogy fontos, hogy koherens legyen a digitális tartalmi javaslat és az elektronikus kommunikációs kódex másrésztről, ami a szerződések felmondását, azok határidejét és a csomagokat illeti. Ami például ezeket a csomagokat illeti, a bandölöket, összezavarná a fogyasztókat, hogyha a bandőrre vonatkozó szabályok a két javaslatban eltérőek lennének. Üdvözöljük az átláthatósági javaslatokat, ezzel segítünk a felhasználóknak abban, hogy mikor érdemes egy szolgáltatótól egy másikhoz átmenni, tehát ezek az összehasonlító eszközök nagyon fontosak lehetnek, és fontos cél az is, hogy amit már elértünk az egységes távközlési piac területén a végfelhasználói és fogyasztói jogokkal kapcsolatban, azt megtartsuk. Tehát a végfelhasználóknak szabadon lehet dönteni a terminál eszközzel kapcsolatban, akkor az a kérdés, hogy miért beszélünk most a távkozlási kódexben a tájékoztatási kötelezettségről, a terminál okkal kapcsolatban, hát ezt nem tudom, hogy mennyire szükséges, hogyha már eleve bevezettük az előző szabályt. Tudom, hogy nem sokkal szavazás következik, úgyhogy gyorsan fogom elmondani a többi részt általában véve magas szintű fogyasztói védelemre van szükség, de ami a teljes harmonizációt illeti, mi ezt a legmagasabb szinten szeretnénk látni. Ami az egyetemleges szolgáltatásokat illeti, ezt nagyon pozitívnak tartjuk azt, hogy a széles sávot is ide bevegyük, és ambiciózusnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. Végül pedig a javaslatban van egy olyan kérdés, amely nem csak IMCO hatáskörbe tartozik, a végfelhasználók joga, hogy a wifi, az ő wifi-jük hozzáférhetőségét megosszák mással. Ezt fontosnak tartjuk, de nagyon fontos elérni, hogy a szerződésben ezt lehetővé tegyék, de ezen túlmenően ugyanolyan ö, védelem illese meg őket az elkereskedelmi irányelvben, mint a kereskedelmi ellátókat. Ennyit akartam most elmondani, köszönöm. Elnök, köszönöm. Kája Kelesz, majd pedig a bizottság következik röviden, hogyha lehetséges. Két nagyon rövid kérdést szeretnék lefedni. Az egyik az egy-kettővel egy, kapcsolatban. Itt nem az a kérdés, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk az OTT-knek és a távközlési szolgáltatóknak. Inkább az, hogyha valaki segítségre szorul, akkor valaki ezt a hívást megkapja. Úgyhogy mindenképpen át kell gondolnunk, hogy amikor ilyen dolgokról beszélünk, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez kinézni. Julia Reda is beszélt arról, hogy a bandöl, tehát a csomagszolgáltatásokkal kapcsolatban, hogyha a szerződési határidő és felmondás itt meghatározásra kerül, egyre nagyobb a konvergencia a mobil, a fix és a digitális tartalmak és az audiovizuális szolgáltatások között. Úgyhogy nagyon fontos, hogy meglegyen a teljes harmonizáció, és konzekvensek legyünk. Hiszen az ilyen csomagokkal kapcsolatban, hogyha egyik részét harmonizáljuk EU szinten, másik részüket viszont csak nemzeti szinten, az problémás lehet. Köszönöm. Thank you. Bizottság? Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Természetesen nagy sebességgel nekiveselkedünk majd a nyelvi kérdéseknek. A önökkel is együttműködünk, az itrés kollégákkal is együttműködünk, természetesen a tanácssal, hogy a meglévő irányelvekkel hogyan egyeztethető össze ez, tehát például a hozzáférésről szóló irányelvvel támogatjuk a teljes harmonizációt, amelyről szólva, és nagyon fontos az, hogy talán egy magyarázatot adjunk az OTT szolgáltatásokról. Tehát itt nem csak a kínálati oldalt kell nézni, hanem meg kell nézni a keresleti oldalt is, és felmerül a kérdés, hogy hogyan védjük a végfelhasználót. És itt foki van a kínálat és a fogyasztóvédelem között. Tehát a mi megközelítésünk tehát arra koncentrál, hogy milyen kötelezettségeket rójunk ki az OTT szolgáltatásokra. A 112-es, figyelembe veszük a megjegyzéseket, és megnézzük, hogy a személyek közötti kommunikáció hogyan működik. Egyfajta szolgáltatásról van szó, és nagyon fontos, hogy a vészhelyzet, a vészrendszerhez nagyon gyorsan, problémamentes mindenki hozzájuthasson. A csomagok nem akarjuk a, a, a csomagokat megtiltani, jó, de igazából amikor csomagok vannak, akkor az a fogyasztóvédelem ellenében is hathat. Ami a kötelmi viszonyokat illeti, az elnök is mondta, hogy nem olvas el minden fogyasztó minden szót, egy szerződésben nagyon fontos az, hogy a szerződés lényegét áttekinthetővé tegyék. Az adódifferenciá, az árdifferenciálás, tehát szerintem ebben a fázisban ezzel még nem kell foglalkozni, mert szerintem van megfelelő alternatíva az OTT tekintetében, és nagyon fontos az, hogy szabályozzuk ezeket. Azt javasoljuk, hogy olyan intézkedéseket foglaljunk be, amelyek csökkentik a nemzetközi költségeket. Nem tudom, hogy menjünk a, térjünk át a szavazásra, vagy még szeretnéd kommentálni. Nem, nem, nem kommentál, csak a, szeretném megköszönni a kollégáknak a együttműködést. Szerintem világossá vált, hogy egy nagyon összetett anyagról van szó, tehát lesz elég munkánk a elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Nagyon lényeges az, hogy az IMCO meghallgatás több fényt visz majd a témába. És most várom a kollégákkal való együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Március 21-én lesz a meghallgatás. Köszönöm. Akkor most szavazunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kofferáti kolléga véleményét. Tehát most szeretném bejelenteni, vagy már bejelentettem, hogy csütörtökön mi lesz a napirend. Nagyon sok témánk van, csütörtök délutánra, ha a típus engedélyezésről szóló szavazás rövid lesz, akkor bizonyos témákat előre hoznék délelőttről, dél, délutánról délelőttre, hogy gyorsítsam a munkát, és gondolom, hogy néhányan nagyon fognak ennek örülni, hogy szabad lesz a csütörtök délutánjuk. Tehát csütörtök délutánról előre hozok témákat, mindenki nézze az e-mailjeit, hogy milyen téma mikor kerül terítékre. Tehát főleg akkor, hogyha a típus jóváhagyásról való szavazást sikerül majd valamennyire rövidíteni. Köszönöm szépen. Tehát a kofferáti jelentésről szavazunk az egyes módosító mellette ellene tartózkodás, kettes kompromisszum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 11-es, elnézést, 11-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 8-as, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 23-as módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 25-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, el, eh, illetve nem, A 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es módosító két részben első rész mellette ellen tartózkodás. Elfogadtuk második rész ellene, mellette ellene tartózkodás. Nem fogadtuk el. 9-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es mellette. Elnézés, elnézés. 12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor az egész véleménytervezetről szavazunk elektronikusan. Elfogadtuk. 31 ellenében nem volt tartózkodás, tehát gratulálunk Sergio Kofferátinak. Köszönjük, Sergio. Köszönjük. Rendben. Tehát minél hamarabb elvégezzük a csütörtöki szavazást, annál jobb, tehát a szavazó listával is ugyanez a helyzet. A következő napi rendi pontunk Antonio López Isturiz White jelentése, és pedig az internet kapcsolata, növekedésért, a versenyképességért és a kohézióért, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G. Tehát a jelentés a bizottság 5G-ről szóló anyaga alapján készült, és a költségvetési, az ECON és a REGI szakbizottsággal együtt foglalkozunk, és most rögtön átadom az óta az előadó. Thank you, Mansour. Um, No está de más que subrayemos en esta comisión que cada oportunidad de potenciar un sector del mercado fontos kiemelni ebben a szakbizottságban, hogy mindaz, ami növekedést, új munkahelyeket, gazdaságot teremthet és javíthatja a versenyképességet, az mindig lehetőség, amelyet a polgáraink kezébe kell adnunk mandátumunk ellátása során ha ma cselekszünk, ez a jövőt alapozzuk meg itt, tehát nem olyas valamiről van szó, amely egy azonnal népszerűséget okoz, hanem a prosperálóbb jövőt készítjük elő az 500 millió európai számára. 24 évvel ezelőtt Európa megtapasztalhatta a 2G mobil hálózatok sikerét, aztán késedelmek következtek ki a, be a 4G hálózatok kiépítésében, más fejlettebb régiókhoz képest a világon, és ez versenyelőnyelvesztéséhez vezetett. Most viszont az 5G összekapcsolódás kiépítése a cél. A jelentésünkben ugye a növekedés, kohézió, versenyképesség kapcsán most lehetőség kínálkozik arra, hogy ambícióinkat kialakítsuk, és olyan feltételeket teremtsünk, amely a, a foglalkoztatást támogatják. A negyedik ipari forradalom az adat cserén alapul, több milliárd eszközt kapcsol össze, az úgynevezett dolgok internetén keresztül, vagy a cloud computingon keresztül. Ahhoz, hogy Európa úttörő szerepet játszon mindebben, ahhoz innovációra van szükség, meg kell felelnünk ezeknek a kihívásoknak. Fontos témákat szeretnék kiemelni itt mindenek előtt a technológiai forradalom élére kell állnunk, és meg kell értenünk, hogy a stratégiai esélyt kínál Európa számára. A vezető szerepre törésünk pedig erre a keretre is épül. Inkluzívabb módon kell megvalósítanunk az egységes piacot. A szélessávú internet globális növekedést segíthet különösen vidéki területeken, mert így a vidék részre is lehetőséget nyújtunk ezen lehetőségek kiaknázásában. Így módon a vidék élhet versenyelőnyével, csökkentheti a költségeket a lakhatás, oktatás területén többek között. Hatékonyan kell reagálnunk ezen folyamat első lépéseiben, amikor az 5G technológia kiépítéséről van szó, hogy Európa úttörő szerepét meg tudjuk, erő, meg tudjuk erősíteni. Új jövőorientált szakpolitikákat, jogszabályokat kell kialakítani, amelyek az innovációt, a versenyképességet támogatják, és mindezt megfelelő intelligens adógyi politikákkal is kombinálni kell, ösztönözni kell a beruházásokat, versenyképességet, innovációt, új szolgáltatásokat teremtve. És fontos itt a beruházások erősítése is a fogyasztók javára. Fontos tehát az alapvető jogszabályokat összhangba hozni. Ugye itt a 700 MHz-es sáv az új spektrumot kell beépíteni. Itt fontos a beruházók szemére az előre láthatóság biztosítása, a magánberuházások vonzása is fontos. Egyetértek tehát a teljes spektrum harmonizációval a 6 GHz alatt és feletti összes spektrumsáv esetében. Ez nagyon fontos az 5G technológia kiépítése szempontjából, és mindezt 2017 végéig el kell érnünk. Aztán az in- dolgok internete kiépítés, amely ezen technológiához kapcsolódik, szintén nagyon lényeges annak érdekében, hogy ezen felüldés megvalósítható legyen. A magánszektor vezető szerepet kell, hogy ellásson mindebben. Ha Európában nem jönnek létre modern digitális hálózatok, amelyek a magas minőséges gyors összekapcsolódást garantálják, akkor az EU késedelmet szenvedhet a világ más régióihoz képest, már ami a beruházások vonzását és a tudás megtartását illeti. Ez tehát mindenképpen a versenyelőny elvesztésével járhat Európa számára. Harmonizálni kell ezen technológiákat, hogy elkerüljük a piac széttöredezettségét, és nem szabad az interoperabilitást akadályoznunk. Az egységes piac érdekében kell fellépnünk, mely piacon nincsenek akadályok. Ugyanakkor a nemzetközi együttműködés alapvető jelentőségű. Garantálni kell, hogy a világszintű jogszabályok az 5G technológiára vonatkozóan rendelkezésre álljanak 2019 végéig. És így módon mindezen lépéseket végre, kell, végre lehet hajtani. Ami a cselekvési tervet illeti az 5G bevezetésére az egész EU-ban, ez körülbelül 5 millió munkahelyet teremthet, a jelenlegi alacsony növekedési ráta és magas munkanélküliség vonatkozásában, különösen a fiatal körében ez mindenképpen figyelemre méltó. Egy erősebb, dinamikus dinamikusabb belső piacot lehet létrehozni mindenek segítségével, erőteljesebb foglalkoztatottsággal, és így módon teljes mértékben kiépülhet a digitális belső piac. Ez a leggyorsabb eszköze annak, hogy megszilárdítsuk a növekedést és minőségi munkahelyeket hozzunk létre. Köszönöm az elnyékjelentéstevőknek és valamennyi kollégának, aki megosztja velem a kommentárjait, ötleteit, és persze szívesen meghallgatom a javaslataikat és esetleges módosításaikat is köszönöm. Köszönöm szépen. Gutiérrez kolléga, a szocialisták árnyék előadója. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Antonio López Istorisnak ezt a jelentés tervezetet és a hozzászólását is, amely megmutatja, hogy fontos közös céljaink vannak. Az 5G stratégia egy csomagrészét képezi egy globális stratégia részét, melynek célja az ipar a gazdaság nagyobb versenyképességének elérése, a fenntartható növekedés gazdasági szinten, valamint a valódi egységes piac kiépítése az új technológiáknak köszönhetően. Ez a téma, tehát egy csomag része, mely csomagot az Európai Bizottság fogadott el, és melyel egyetértünk nagy versenyelőnyök származhatnak mindebből gazdasági szinten, ugyanakkor társadalmi és környezetvédelmi szinten is kérjük, hogy nagyon figyeljünk oda az 5G-re sok oknál fogva. A orvoslás, a környezetbarátabb fejlődés, az autonóm járművek használata részei ennek, és így módon a KKV-k versenyképessége javítható a globalizálódott világban. Mindent javíthatunk, ami a polgárok mindennapi életéhez kapcsolódik. Ezért kérjük az Európai Bizottság kormánytól és az összes politikai szereplőtől, hogy vegyék nagyon komolyan ezt a projektet. Igaza van a jelentéstevőnek abban, hogy azt mondja, hogy késedelmesen alakítottuk ki ezt az 5G lefedettségre irányuló stratégiát. versenyelőny vesztés következett be az EU részéről, és az évek óta fennáll hogy ne veszítsünk további versenyelőnyt, ezért fontos ezen projekt végrehajtása. Az 5G stratégiát nem lehet szép szavakkal, szólamokkal megvalósítani, sem pedig célokkal, hanem az 5G-t csak is beruházások útján, főleg közös magánberuházások útján lehet megvalósítani. Tehát egy gyors és ambiciózus stratégiát kell kialakítanunk, a szükséges infrastruktúra kiépítése céljából. Az Európai Bizottság ugye 500 milliárdot irányozott elő ezen technológia kiépítésére. Természetesen a tagállamok költségvetési lehetőségei, az állami hatóságok kapacitásai attól is függ, hogy milyen bizonyosságot nyújthatunk számukra a megfelelő technikai feltételek kiépítése fontos, és minden köszönhetően sikerül majd megvalósítani az 5G-vel kapcsolatos projektet. A legfontosabb tehát a gyorsaság a források elkülönítésében, ezt kérem a bizottságtól. A tagállamoknak együtt kell működniük a köz- és magánszektorral, fontos a megfelelő jogszabály biztonság létrehozása, ezen technológiai kiépítése céljából. Fontos az is, hogy ne jöjjenek létre újabb technológiai szakadékok mert minden egyes technológiai fejlődés szakadékokkal járhat a város és a vidék között, ahogyan erre a jelentéstevő is rámutatott. Ugye itt egy kiegészítő technológia kifejlesztéséről van szó. Ha azt akarjuk, hogy az inkluzív jellegű legyen, akkor úgy kell ezt a technológiát kiépíteni, hogy ne jöjjön létre megosztottság, mint ahogyan ez a korábbi technológiák esetében tapasztalható volt. A ö, kiegészítő technológiákkal ö, is összhangba kell ezt hozni, ezt a technológiát. Fontos az innováció a vidéki területeken és a kkv körében. Fontos, hogy a bizottság ezt ösztönözze, hogy ne alakuljanak ki szakadékok ezen technológia vonatkozásában. Végezetül a spektrumnak és jogszabályoknak új értelmet kell adni, hogy ki tudjuk építeni az 5G-t. Aztán az intelligens adózás is fontos, ez a hármas bekezdés tárgya az anyagban. Ez egy olyan szempont, amit alaposan kell tanulmányoznunk. Kérdés az, hogy mennyi intelligenciával tölthetjük meg ezt az adóügyi fejezetet, amely erre a technológiára vonatkozik. Ennyi volt, tehát részemről még egyszer köszönöm Antonia a jelentésedet, együttműködünk, hogy előre vigyük ezt a dossziét. Köszönöm, Richard Zulek. Köszönöm. Szeretném támogatásomról biztosítani az előadót, és csak is igazat adhatok neki, hogyha az Európai Unió valahol léphet, akkor az 5G norma létrehozására. És ez ugyanígy vonatkozik a frekvenciák harmonizálására is. Itt igazából csak egy tervről van szó, olyan sok részlet még nincs benne, éppen ezért nagyon rövid leszek ebben a szakaszban szeretném elmondani, hogy támogatom a partnerséget a telekommunikációs és nem telekommunikációs szektor között, ami pedig személyesen örömömre szolgál, az az, hogy a bizottságnak van egy olyan dokumentuma, amely az Európai Távközlési Kódexet egyes, egy, egyszerűsíteni az 5G egyszerűsítésével. A bizottságnak meg kell mondani, hogy a szabályzásnak milyen alapja van, és a lehetőleg szükségesebbet kell itt meglépnie. Már utaltam az első felszólásomnál is arra, hogy ami Európára vonatkozik, illúzió lenne abból kiindulni, hogy az ipar egész Európában, a vidéki és térségeken is képes felépíteni egy mindent átfedő, lefedő 5G hálózatot. Tehát valószínűleg eh, egy teljesen új technológia lesz az agglomerációkban, a város és térségekben, mire az 5G kiépülne a vidék és térségben. De nagyon fontos ez az 5G terv. Az Európai Uniónak mindenképpen itt be kell hozni a hátrányát a többi régióval szemben. Köszönöm. So not here. Szeretném megkérdezni, hogy a zöldek részéről szeretne-e valaki felszólalni? Köszönöm elnök asszony. Mindenek előtt Morten szeretném kimenteni. Üdvözli a bizottság közleményében foglaltakat. Szeretném megköszönni az előadónak a véleménytervezetet, és úgy gondolja, hogy ez a két téma, az 5G és a gigabyte társadalom megérdemli az alapos figyelmünket. És pillanatilag eh, a karácsonyfára gondolunk, tehát hogy mennyi minden van rajta, ugyanannyi van a digitális belső piacon is. Tehát nagyon fontos az, hogy jó szöveget kapjunk, tehát néhány apróbb módosítást javasol néhány pontban. Köszönöm szépen. A zöldek részéről? Valahonnan máshonnan valaki más? Nem? Akkor térjünk vissza az előadóra. Nem? Bizottság részéről? Bizottság, bizottság. Szeretne hozzászólni? Szeretne. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A bizottság részéről üdvözöljük ezt a véleményt, amelyet ma bemutattak nekünk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni a összeköthetőségi infrastruktúra, hiszen ez eh, nem csak az 5G számára fontos, hanem a digitális belső piac számára is. És eh, nagyon eh, nagy mértékben találkoznak az itt elhangzott vélemények a miénkkel. Nagyon fontos az, hogy a vidék és térségek sem maradjanak le a fejlődésben, és nagyon fontos hogy igazából minden csűrben 5G legyen. Ez egy 2025-ös cél, és 2025 már itt van a sarkon. Nagyon fontos, hogy a 100 megabit per másodpercről áttérjünk a gigabitre, és főleg közpénzekre lenne szükség, hogy elérjük. Tehát nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk az internet sebességét. A beruházás tekintetében teljes mértékben egyetértek. A tiszta pénzügyi perspektíva kihívása eléggé lényeges, de ismét, hogy megismételjem magamat, reméljük, hogy szorgalmazzák azt a megközelítést, amely megfelelő ösztönzést ad a beruházóknak, annak érdekében, hogy ez a vízió megvalósuljon, ez az összekapcsolt, magas sebességű, magas potenciállal rendelkező hálózatok. Most valaki szót kér. Én kérek szót. Tehát remélem, hogy egész Európa így jól össze lesz majd kötve, de értem, hogy a szolgáltatók, akik az 5 géta városokban szeretnék képíteni, 200 méterenként kell, hogy egy adó szekrényt odarakjanak, és ez a vidék és térségben pedig nem megoldható kíváncsiak vagyok, hogy milyen technológiák lesznek. Tehát oda elképzelhető, hogy más technológiát kell alkalmazni, mint a városi összekapcsolhatóság esetében. Ez egy alapvető dolog. Nem tudom, az előadó, vagy ezzel most befejeztük? Befejeztük. Akkor a módosítók határideje. Akkor megnézzük. Ó, oh, Valentin napja. Ez azért van, mert ennyire szeretjük az 5G-t, és a gigabit alapú társadalmas, tehát február 14-én délben van a módosítók határideje. A következő témánk Pascal Durand jelentése, címe pedig hosszabb élettartam a termékek számára, előnyök a fogyasztók és a vállalatok számára. Tehát, hogyha hosszabb élettartamról beszélünk, akkor az előadónak is nagyon sokat kellett várni, hogy benyújtsa ezt a tervezetet. Pascal Durand, megkérem, hogy mutassa be a jelentését. Oui, merci, euh, Vicky. Köszönöm szépen, Viki. Röviden, persze nem annyira szexi ez a téma Valentin nap szempontjából, mint az 5G, de azért mégiscsak elég fontos kérdésről van szó. Szeretném elmagyarázni, hogy milyen összefüggésben kell a mostani jelentést értelmezni. Egészen egyszerűen azért, mert kollektíve arra az álláspontra kerültünk, hogy Európában nehézséget jelent olyan ipart kialakítani, amely jó minőségű, pedig általában véve az európai iparnak az egyik jellegzetessége éppen a jó minősége volt, és rengeteg munkahelyet kell felszámolnunk, anélkül, hogy a fogyasztóknak ez az érdekét képviselni. Az EGSB 2013 végén egyhangulag, tehát a fogyasztók, az ipar és a munkavállalók képviselői egyhangulag döntöttek úgy, hogy azt kérik, hogy Európa foglalkozzon a termékek élettartamával. Egyrészt azért, hogy így az európai ipar ismét javíthasson az imidzsén, másrészt pedig a fogyasztók számára lehetővé tegye, hogy jobban megismerjék az általuk megvásárolt termékek minőségét. A jelentés nem azzal foglalkozik, hogy ez az úgynevezett megtervezett elévülés hogyan is áll, és nagyon sok európai nemzeti jogalkotás foglalkozik ezzel a kérdéssel. Valójában itt arról van szó, hogy szándékosan megkortítják egy iparilag előállított termék élettartamát. Azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez eléggé másodlagos kérdés. Tehát az, hogy az iparban dolgozók, az ipari gyártók szándékosan próbálják megkottítani a termékek mert az egy másodlagos kérdés. Az én jelentésem nem erről szól, hanem arról, hogy a termékek élettartama rendkívül fontos kérdés. Rendkívül jól képzett munkaerővel rendelkezünk Európában, jobb a helyzet, mint bárhol máshol a világon, és egyébként pedig nagyon komoly vásárlóerővel rendelkeznek az európai vásárlók, hiszen elég sok európai vásárló készen áll arra, hogy megfizesse, hogyha egy termék minőségéről pontosan tud, azt az árkülönbözetet. Nos, a szakbizottságunk és más ö, szereplők is foglalkoznak a kérdéssel. Rendkívül jó tanulmányt jelentetett meg Krisztel Schadelmose az Envi szakbizottság nevében, amelyben azt olvashatjuk, hogy meg kell próbálni, és hát itt megpróbáljuk, fontos, hogy ezt el is érjük, hogy konvergenciára jussunk ezen kérdéssel kapcsolatban. Most a részletekben nem fogok belemenni, nem akarok túlságosan hosszan szólni, de azért röviden, mely tengelyek mentén indultunk el? Az egyik tengely, amely nagyon fontos a fogyasztók és az európai munkahelyek szempontjából, az a termékek javíthatósága. Mindenki tudja, vegyünk egy hagyományos példát, az iPhone példáját, most már a 7-es iPhone-nál járunk, a 4-esig bele volt ragasztva a telefonba a töltője, tehát akkor is, hogyha a telefon már nem működött, de a töltő igen, akkor azt nem tudtok kivenni. Márpedig ki lehetne javítani, ki lehetne cserélni a töltőt. És hát ez egy ipari, az gyártónak a választása volt. Egyszerűen azért, mert azt gondolták, hogy a fogyasztók, hát az nem nagy baj, hát hogyha nem működik valami benne, akkor vesz egy újat. De hát mivel mostanra már, már, már 800 euróba kerül egy iPhone, a lakosság nagy része bizony már nem tudja megvenni az újabb és újabb modelleket. Tehát az amerikai fogyasztók nyomására elérték azt, hogy egyszerűen csak becsavarozták a töltőt a telefonba, nem beragasztják ez nem kerül többe, és így javíthatóvá válik maga a töltő. Rengeteg ilyen kérdés van, nagyon sok más példát hozhatnék. Például az én mosógépemnek maga a kijelzője, az elektronikus kijelzője nem működik, de oda van ragasztva ez az egész blokkra, tehát csak azért, mert mondjuk a kijelzővel kapcsolatban egy ilyen nem működik valami, ezért az egész mosógépet ki kellene cserélni. Ez így nincsen rendjén. Tehát ez itt a termékek javíthatósága. Sváb barátom, látom, hogy rám néz. Németország rendkívül sok munkahelyet veszített el az elmúlt két-három évben a javítással kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos ágazat. Nagyon sokan vannak Európában szakképzett munkaerő, akik javíthatnák ezeket a termékeket, és mostanra viszont ahelyett, hogy megjavítanánk, kidobjuk. Ez egyszerűen butaság. Ezzel munkahelyek is elvesznek, és nem csak az acél, hanem a ritkafémek területén, tehát ami ezen termékeknek az összetételét illeti, ezek olyan javak, amelyeket mindenképpen meg kell tartanunk, hiszen Európában nincsenek ilyen nyersanyagok. Ez sokba kerül nekünk, sok szempontból sokba kerül, ezért tehát ezt másként kell megoldani. Egyrészt tehát meg kell próbálni a szakszervezetekkel és a vállalatokkal közösen megtalálni a közös megoldást. Tehát nem olyan korlátokat akarunk bevezetni, amely ne lenne elfogadható a piac számára, hanem olyanokat, amelyeket végre lehet hajtani. Tehát javítani kell a termékek javíthatóságán, javítani kell a termékek élettartamán, hiszen Európa számára csak előny lehet az, hogyha jó minőségű termékeket gyárt, ezt láthatjuk a gépjárművekkel, Németország erre rendkívül jó példa, láthatjuk az elektronikus háztartási gépek területén is. Tehát az a cél, hogy Európa ismét a fenntartható, hosszú távon működő termékek hazája legyen, és büszkék legyünk erre. Harmadsorban a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatban kell elmondanom, hogy amikor egy fogyasztó megvesz egy terméket, és ez megint csak társadalmi kérdés, a legszegényebbek veszik meg a legolcsóbb termékeket, de hát a legolcsóbb termékek azok, amelyeket nagyon olcsón Kínában vagy máshol állítják elő. Tehát ez az európai ipar és az európai munkaerő szempontjából mm, semmilyen hatással nincsen. Tehát gyakran, mivel ezeket nem lehet javítani, mégiscsak a legszegényebbek fognak a legtöbbet kiadni erre. Általában, mivel ezek voltak az észrevételeim, természetesen nagyon szívesen várom a javaslatokat, hogyan lehetne javítani a szövegen. Tehát fogyasztás, munkaerő, minőség és fenntarthatóság azért, hogy a nyersanyagokat meg tudjuk védeni. Ezek a főtengelyei javaslataimnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Edem Seinfeld a néppárt részéről. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Powiem szczerze, że mam problem z e, odniesieniem. Őszintén szólva, el kell, hogy mondjam, hogy van itt egy gondom ezzel a jelentéssel. Nos, mit is mondhatok ebben a szakaszban? Nagy-Britannia úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból, és az Európai Unióban számos embert meglepett ez a fordulat. Azt kérdezték, hogy miért is van ez így. Talán azért, mert ezek az emberek nem olvasták ezt a jelentéstervezetet. Egyesek az EU-ban erőfeszítéseket tesznek, és így az Európai Parlament is a játékszabályokat akarják megváltoztatni a piacon, a valóságot akarják megváltoztatni, és úgy vélik, hogy újra tudják szervezni a világot. Paragrafusok, jogszabályok, standardek, eljárások mentén, és akkor a világ fantasztikus lesz, ideális lesz, és ebben a rózsás és csodálatos világban nem lesz már több rossz, minden jó lesz, a termékek örök életűek lesznek, és akár még fél, fele annyiba kerülnek majd, vagy akár ingyenesek lesznek. Hát több ízben volt a parlamentnek ilyen kísérlete, hogy megoldásokat találjon, nem csupán itt, hanem voltak olyan országcsoportok, akik megoldásokat akartak találni, politikai, ö, gazdasági rendszereket hoztak létre annak érdekében, hogy mindenki mindent megengedhessen magának a legmagasabb szinten. Azonban ez a kísérlet kudarcot vallott, még most is léteznek ilyenfajta múzeumok, vagy az elavultság e, egyfajta múzeumai, mint például Kuba vagy Észak-Korea. Ezekben az országokban még mindig hisznek ezekben a szép elképzelésekben, ugyanakkor a világ más régióiban vagy akár abban is, melyet jó magam képviselek, tudjuk, hogy ezek a ideák, ezek ideák, de sokkal többet róluk nem lehet elmondani. Hát elnézést azért a bevezetésért, de rövid tapasztalatom itt az Európai Parlamentben egy dolgot már most világosan megmutat, még a legértelmetlenebb dossziék is, amelyeket egyszerűen el kellene vetnünk, azokat is elfogadjuk, sőt, még üdvözöljük is ezeket. Aztán csodálkozunk azon, hogy radikális váltások vannak, a szélsőségesek kerülnek hatalomra. Hát én azt szeretném ezen dosszié kapcsán, hogy még csak ne is szavazzunk róla. Ennyit tudok ma elmondani. Nos, nos rengeteg módosítót fogok majd benyújtani ez az anyaghoz. Hát nem csak negatívumokat akarok mondani az anyagról, nem százszerzőkosan negatív üzenetet küldenék, mégis próbáltam valamiféle észszerű elképzelést találni ebbe az, ebben az anyagban, valamit, ami megmentheti az anyagot, és ez nem más, mint a környezet védelme. A 21. században a jövőre, környezetünk, a természetünk jövőjére kell gondolnunk, amikor a gazdaságról beszélünk, nos hát évszázadokon keresztül senkinek nem sikerült bebizonyítania, hogy van jobb eszköz a gazdasági fejlődésre, a teremtésre. Nincs jobb eszköz, mint a piac, amely egyben a polgárokat is megvédi. Hát ez a jelentés még a piac létét is tagadja, és mindent európai jogszabályok révén óhajt szabályozni. Még egyszer is nem ez lehetetlen. Ez a jelentés, hogy teljes mértékben elvon dolog, a piaci szabályokat tagadja, a gazdasági szabályokat úgy szintén, a tagállamok költségvetéseit, az EU költségvetését, ez szabályok teljes elvonatkoztatása, figyelmen kívül hagyja a piaci szabályokat, hát szép elképzelések ezek, amikor olvassuk vagy hallgatjuk ezeket, azonban ez kontraproduktív is lehet, még ronthat is a helyzeten. Csupán egy apró példa, amikor a piacról beszélünk, ugye ön egy iPhone példáját hozta fel, az akkumulátorról beszélt. Én ugye amikor vettem egy iPhone, nekem is volt egy gondom az akkumulátorral, és arra gondoltam, hogy az Apple nem törődik a fogyasztók igényeivel. Hát én aztán vásároltam egy másik iPhone-t, egy Samsungot, senki nem írt nekem szöveget, vagy jogszabályt, hogy védj Samsungot az Apple helyett. Nos, egyes nehéz helyzetben élő emberek talán nem tehetik ezt meg, nem engedhetik maguknak meg ezt. vannak fantasztikus termékek, amelyek nagyon drágák, hát a szegények nem fogják ezt megvásárolni, ez az elv, ilyen a világ. Hosszú élettartamú, nagyon jó minőségű termékek, hát azt azok veszik meg, akik ezt megengedhetik maguknak, a többiek pedig a többieknek azzal kell beérniük, amit lehetőségük nyílik megvásárolni. Nem lehet jogszabályok révén egyenlőséget vinni a világba. Ez szociális politikai, szociál politika, mely ezzel foglalkozik, de nem hiszem, hogy az önök szövege ideig Oké. Okay. Lisa Jakonszári. Lisa Jakonszári. Lisa? Köszönöm szépen. Na hát ez egy nagyon üdítő felszólalás, de más véleményen vagyok. Hiszen nagyon érzékeny dolog a piacgazdaság, jó dolog, de nagyon fontos az, hogy jók legyenek a játékszabályok, és védeni kell a fogyasztót, védeni kell a környezetet, megfelelő munkavédelmet kell biztosítani, és a vélemény tekintető más a véleményem, mint az előadó. Tehát uh, igazából nagyon szexis dolog ez, de mindenkinek, mindnyájunknak megvan a tapasztalatunk, hogy uh, a dolgok, a termékek élettartama évről évre csökken. Tehát vettem egy kávéfőzőt, és igazából már nem tudtam kinyitni a tetejét egy év múlva, és akkor azt mondták, hogy igen, igen, igen, hát ez egy olyan műanyag rész, és direkt azért csinálták így, hogy ez a kávéfőző csak egy évig tartson. Tehát ez nem az etikus piacgazdaság. Jó, ebben a dologban, hogy ebben a jelentésben, hogy sok fontos témával foglalkozik. Nagyon fontos az, hogy figyel a fogyasztókra, figyel arra, hogy az áruk, a termékek rövid élettartama nem kedvez a fogyasztóknak, és mm, azok a pontok is jók, hogy hogyan lehet tartósabb modelleket gyártani. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztók tudják, hogy milyen élettartama van egy terméknek, és nagyon fontos az, hogy megfelelő ösztönzőket is adjuk a gyártóknak, hogy érdekeltek legyenek abban, hogy tartós termékeket gyártsanak. Tehát igazából az, hogy már tovább tart egy termék, tovább élettermék, az már előre haladás. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztónak legyen a lehetősége, hogy kapjon egy új terméket, vagy lehet, de legyen meg az a lehetősége is, hogy megjavítják azt a terméket neki, tehát ne csak újat vehessen. Egy másik nagyon lényeges dolog pedig az, hogy igazából tisztázni kell azt, hogy a vásárlóknak ne kelljen igazolni, hogy honnan jött a kár. És ez a Gebhardt féle hozzászólásban is megvolt. Nagyon fontos a javítás, hogy a javítás lehetséges legyen, legyenek alkatrészek, az alkatrész ellátást is javítani kell, és vannak olyan példák, hogyha körülnézünk, tehát például, hogy ha elromlik egy telefon, akkor nincsen megfelelő alkatrész. De ebben a tekintetben azért már beindult a piac. Na most nézzük az európai elképzelést. Európában legyen az a célunk, hogy magas minőségű Made in Europe termékeket, márkajelzésű termékeket gyártunk. Európa soha nem fog rossz minőséggel versenyezni, tudni, Európának igenis figyelembe kell venni a minőséget, figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat, és ezek, ezek a dolgok nagyon lényegesek ebben a jelentésben. Az pedig, hogy ami a szándékosan rövid életű termékekre vonatkozik, Hát az egy nagyon rossz dolog, hogy direkt úgy tervezik a termékeket, hogy ne tartsanak sokáig. Ezt az Európai Uniónak mindenképpen meg kell változtatni, hiszen ez a körforgásos gazdaságnak nem része. Igazából a klímaváltozás is itt van, és hogyha a termékeket rövid élettartamra tervezik, az a környezetnek sem jó, a klímaváltozásnak sem jó. Egy távlati célunk lehetne, hogy megszüntessük a szándékos, rövid élettartalmú termékeket. Elképzelhető, hogy ezeket be is tilthatjuk. Tehát a fogyasztás, a tartóság és a minőség, ez a három kulcs szó, amelyet kiemelnék ebből a jelentésből, és nagyon fontos dolgokkal foglalkozunk, az emberek számára nagyon fontos dolgokkal foglalkozunk. Köszönöm. Um, I've got some speaking notes from Dan Dalton. Dan, az ECR álnyék, álnyék jelentést, de nem tud itt lenni. És akkor szeretném megköszönni az előadónak a munkát. Dan azt mondja, hogy ez a dolog nagyon fontos, és egyre fontosabb lesz, hiszen a fogyasztóknak egyre nagyobb az igénye a tartós termékekkel kapcsolatban. Mindenképpen egyensúlyt kell elérnünk a, abban a tekintetben, hogy a fogyasztók választhassanak. És itt is össze kell gyűjteni a legjobb gyakorlatokat a vállalatok részéről, ez pedig nem csak azt jelenti, hogy újra kell tervezni a termékeket, de ez azt is jelenti, hogy be kell ruházni új technológiákba bizonyos területeken. A, azzal a koncepcióval is egyetértek, hogy mindenképpen csökkenteni kell a hulladékot, a szennyezést, de nem akarjuk azt, hogy egy zárt körbe mozogjanak a fogyasztók, tehát hogy elromlik, megjavítják, elromlik, megjavítják, elromlik, megjavítják. Legyenek elérhető céljaink. Hogyha nincsenek elérhető céljaink, akkor a fogyasztók nem tudnak dönteni, hogy most valamit megvegyenek, vagy valamit nem. Tehát, hogyha nem javítható valami, akkor igenis legyen meg a fogyasztónak az a lehetősége, hogy újat vesz, tehát hogy megtörjük ezt az ördögi kört, hogy állandóan javítanak valamint, megint oda viszik javítani. Tehát a tartóság minőségi és tartós cikkek esetében legyen hosszabb a garancia, mint más termékek tekintetében. A vállalatokat pedig motiválni kell abban a tekintetben, hogy a termékeik tovább éljenek néhány tagállam már előre haladottabb ebben a tekintetben. Üdvözöljük a jelentés tervezett szövegezését is a harmonizáció érdekében. Várjuk az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal, hogy előbbre haladjunk ezen a téren. Mm, nekem is van egy-két megjegyzésem, de megvárom a többieket. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezen tervezetért. Üdvözlöm a kezdeményezést, hogy keretet alkossunk, amelyen belül megkönnyíthetjük a termékek hosszabb élettartamát, hiszen jelenleg ilyen fogalom, ilyen koncepció nem létezik az EU-s jogalkotásban. Minden kétségen felül van az, hogy ez rendkívül előnyös lehet a társadalom összességé számára és nagyon sok ágazatban. Két fő tényező járul hozzá ahhoz, hogy tovább tartson egy termék, a gyártó és a felhasználó. Mindkét fél számára külön ösztönzésre van szükség azért, hogy aktív szerepet vállaljanak ebben a folyamatban. Az a javaslatok, amelyekkel ösztönözzük a fogyasztókat, nos ezek nagy részt megtalálhatók a jelentésben, az Európai Uniós tájékoztatás és a harmonizáció tekintetében, hogy hogyan lehet meghosszabbítani a termékeket, és a javítás által. Ezen kívül szükséges olyan ösztönzők és innováció bevonása, amely az ökodizájnra vonatkozik, és ezáltal lehet hosszabb távú megoldásokat találni a termékekre vonatkozóan. Fontos, hogy a jelentés még tovább lépjen, és még részletesebben elmondja, hogy milyen lépéseket hozhatnak a, fogyaszt, a fogyasztók a termékek élettartalmának meghosszabbítására. Ha valóban váltást akarunk, és fontos, hogy ebben a fogyasztók is részt vegyenek, és újra használják a termékeket, és közben a gyártók pedig hatékonyabb és hosszabb távon használható termékeket gyártsanak, ehhez ösztönzőkre van szükség. Nem értek egyet azzal a megközelítéssel, mint például a kötelező címkézés fogalma. Oda kell figyelnünk arra, hogy elővigyázatosak legyünk, hogy ne legyen túlságosan nagy információ áradat, hiszen ezzel lehet, hogy éppen csak összezavarnánk a fogyasztókat. Az élettartammal kapcsolatos kötelező címkézés esetleg a fogyasztók várakozását megnöveli a garanciaidőszak helyett. Hogyha a digitális szerződési javaslatokat megnézzük, ez azzal ellentétben is állhat. Ugyanez igaz a 17-es bekezdésre is arra, hogy értékelni kell az élettartam címkézést, és meg kell néznünk a jogi garanciákat, és ez egyértelműen ellentétben áll a jelenlegi harmonizált jogalkotással, amelyről jelenleg folynak a tárgyalások. Más aspektusokkal is van néhány nehézségem, gyakorlati szempontból, a 21-es bekezdése gondolok itt, lehetlen lenne én szerintem ezt alkalmazni. Hogyan lehet eldönteni azt, hogy mi az alapvető jelentőségű frissítés egy eszköz működésével kapcsolatban? Jelenleg fontos, hogy ahhoz, hogy ez alkalmazható legyen, egyértelmű legyen a definíció. Ugyanez igaz a 16-os bekezdésre, ami az előre betervezett elavulását illeti a termékeknek. A beépített elavulás egy olyan kérdés, amelyről beszélünk itt, de meg kell találnunk, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani ezt a kérdést. Nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy előre valóban szándékosan tervezték-e azt, hogy elavuljon egy terméke vagy sem. És az, hogy csak mondjuk a whistleblowerekre hagyatkozzunk, ez jogi szempontból nem kivételezhető. Más megoldásokat kell keresnünk, például koherens rendszert kell felépíteni, amelyel tesztelni lehet, hogy független módon lehet tesztelni, hogy ilyen elévülést előre megterveztek-e a gyártók. Aztán ami a panaszmechanizmust illeti Európai Uniós szinten, nos, javítani kell a már meglévő mechanizmusokon, az alternatív vitarendezési mechanizmuson és az internetes vitarendezési mechanizmuson. Még egyszer üdvözlöm ezt a jelentést, ez nagyon fontos első lépés az irányba, hogy koherens és egyértelmű politikai keretet alkossunk a termékek élettartamának megnövelésére az Európai Unióban. Én magam is benyújtok majd néhány módosítót az elhangzottakkal kapcsolatban, és már előre nagy érdeklődéssel várom az együttműködést. Thank you. Uh, Elnök, köszönöm. A GUE részéről? Nincs senki? EFDD? Márka Zulo? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a remek gondolatokat az jelentést illetően. A cél az, hogy a termékek élettartama hosszabb legyen, és egyes kollégáink szerint az ilyenfajta fellépés a piac szabályai ellenében hat. Részben egyetértek, mert pontosan az ilyenfajta piac, ami a felhasználás eldobod elven alapul, ezt egyébként ugyanez a kolléga említette, hogy számos problémával küzd. Jelenleg nagyon gyorsan veszünk új termékeket, vagy azért, mert nem működnek, vagy egész egyszerűen azért, mert már elavultnak tekintjük őket. És ennek nagyon negatív kihatásai vannak a környezetre, ugye nagy erőforrás fogyasztás zajlik itt, és nagyon alacsony a termelékenységi előny, mert nagyon sok iparág, amely tömegtermékeket gyárt, sokan kitelepítik az üzemeiket harmadik országokba, ahol sokkal alacsonyabbak az adók. Hogyan lehet megfordítani ezt a tendenciát, hogyan lehet megváltoztatni ezt a mentalitást, és hogy lehet elmozdulni a javíthatóság irányába? hogy az adott termék működőképességét helyreállítsuk, és ennek persze megvannak a környezeti, gazdasági, társadalmi kihatásai, ugyanakkor érdekes hatásai vannak szakmai szempontból is. Mert az, hogy egy terméket megjavítsunk, az szakértelem van, spe- kell, specifikus szakértelem kell egyébként a tervezéshez is az új típusú termékek esetében azok a ö, munkavállalók, akik a javítással foglalkoznak, azokat nem lehet delokalizálni, kitelepíteni más országokba, és ez a szociális szövetet ö, erősíti. Aztán, hogyha a piaci paradigmán akarunk változtatni, akkor a javíthatóság az független kell, hogy legyen. Tehát az alkatrészt nem lehet a termelői üzemhez, a gyártóhoz kapcsolni, hanem nagyobb versenyt kell létrehozni a piacon, és az a KKV-kat is lehetőséghez juttatja. Aztán a javíthatóságon túlmenően beszélhetnénk az újra használhatóságról is, hogy az adott terméknek új funkciókat adjunk, amely termék bizonyos okok miatt már nem képes az eredeti funkcióját 100%-ig betölteni. A jelentéstevő munkáját illetően két megjegyzésem lenne. Nem értek egyet azzal a megközelítéssel, amit a szoftverekkel kapcsolatosan alkalmaz. Jelenleg a szoftver a termék fontos alkotó része és folyamatos fejlesztés alatt áll. Ezen szempont korlátozása azt jelenteni, hogy hátrányosan befolyásoljuk az ágazat versenyképességét. Tehát ahelyett, hogy a szoftverfejlesztést korlátok közé szorítanánk, én inkább azt mondanám, hogy a hardware funkcionalitása nem szenvedhetett hátrányokat, és újra a mobiltelefon példát hoznám, amiről ma már sok szó esett. Nem fogadhatjuk el ugyanis azt a tényt, hogy a mobiltelefon szoftverét a felhasználó állandóan frissítse, ugyanakkor már nem tudja használni a telefont, mert a hardware nem képes az adott új szoftvert alkalmazni. Ilyen esetekben tehát a fogyasztót védeni kell, a termék napra készítételében is. És az utolsó megjegyzésem a garanciára vonatkozik felhívom az előadó figyelmét, hogy figyeljen arra, hogy itt nagyon sokat vitázunk a parlamentben a szerződésekkel foglalkozó irányelvről. Nem szeretném, hogy ezen jelentés kapcsán ez vitatárgya legyen, és aztán ellenmondásba kerüljön mindez a szerződésekkel foglalkozó irányelvben foglaltakkal. Köszönöm. So we have five... Öt felszólaló van, és tíz percünk, tehát akkor próbáljuk rövid percekbe összefoglalni. Krista Schaldemose kapszót. Köszönöm szépen, és köszönöm Dura úrnak is ezt a kiváló jelentést. Nagyon fontos témáról szól, és nincs kétség abban a tekintetben, hogy a termékek hosszabb élettartama nagyon sok előnyel jár, tehát jó a munkahelyekre, jó a környezetre, és az emberek jobban érzik magukat, hogyha tudják, hogy egy termék, amit vásárolnak, tovább tart. Éppen ezért próbáljuk meg ezt valahogy sokkal jobban kidomborítani a svéd példát idézném, Svédországban éppen arról határoztak, hogy az áfa csökken olyan termékek esetében, amelyeket meg lehet javítani. Tehát legyen ez cipő, kerékpár, ruha, tehát amennyiben javítható a termék, akkor alacsonyabb lesz az áfa tartalma. És igazából le lehet a bért is vonni az adóból. Nagyon jónak tartom ezt a lehetőséget, nagyon jó gyakorlat ez egy országban, hogy hogyan mozdítja elő azt, hogy tovább tartsanak a termékek. Tehát nagyon jó megnézni, hogy mit csinálnak a többiek, és hogy milyen ösztönzésre, ösztönzésekre van szükség, abban a tekintetben, hogy a termékek élettartama hosszabb legyen. A jelölés néhány kolléga szerintem nem tudja pontosan, hogy mit akar jelöltetni. Igenis legyen egy olyan jelölés, hogy egy termék élettartama meddig terjedt legyen az órában megadva, vagy legyen valamilyen egység. És szerintem ebben a tekintetben mindenképpen tovább kell haladnunk, így a fogyasztó tud dönteni, hogy olyan terméket vesz, amely tovább tart. Tudom, hogy ennek következményei vannak a többi területre is, tehát köszönöm, Düron. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a jelentést, és köszönöm az átfogó megközelítést. Tehát az alkatrész hiány, a termékek elromlása eléggé gyakran dühíti a fogyasztót, és nagyon örülök annak, hogy az előadó foglalkozik a témával. Szeretném a megengedhető alkatrészeket kiemelni. Tehát amennyiben nincsenek alkatrészek, az egy dolog, és ha vannak, akkor olyan drágák, hogy általában olcsóbb egy új terméket venni, mint megjavítatni egy régit. Tehát ez az eco design direktívával függ össze. A fogyasztók 77%-a inkább megjavított egy termékek, mint hogy újat vegyen. Az Ekon szakbizottság egyik tanulmánya is azt mutatja, hogy a tartóság nagyon kihat, nagyon nagy mértékben kihat egy termék eladhatóságára. Az Európai Bizottságnak ezt jobban ki kellene domborítania. A gazdaságra gyakorolt hatás vitatárgyát képzi, de itt is megmutatható, hogy a termékek újrahasznosítása, a részek újrahasznosítása több munkahelyet teremt, mint a termékek eldobása vagy újrahasznosítása. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió a mindennapi polgár számára szeretne jobb helyzetet elérni. Köszönöm szépen. Lucy Anderson. Lisa Anderson. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó ez a véleménytervezet, hiszen nagyon fontos tartalma van. Nagyon fontos, hogy eh, a hozzáférhető javakról szóló javaslat is összhangban álljon. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak online termékekre vonatkozzanak ezek, hanem az, az érinthető a, a kontakt tárgyakra is, amelyet boltban veszünk. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztók jogait védjük ezen a téren, és nagyon jó az, hogy erről a jelentésről vitázunk ma, hiszen olyan megoldásokra van szükség, amelyek a modern világnak megfelelnek. Nagyon sok bizonyíték van arra, hogy a termékeket nagyon nehéz általánosítani. Tehát eh, mindenképpen eh, módosítókat eh, nyújtunk be, hogy milyen termék termék skálára vonatkozzon a javaslat. Nem minden fogyasztó tud nagyon drága termékeket venni, tehát adjuk meg a fogyasztóknak is azt az opciót, hogy esetleg olcsóbb terméket vesz, ami nem javítható. Vagy az élettartam rövidek. Nagyon fontos az, hogy harmonizáljuk ezt a kérdést a belső piacon, ez pedig a magas szintű fogyasztóvédelem. Így a piacgazdaságot össze tudjuk hangolni a szociális és fogyasztóvédelmi igényekkel is. Tehát remélem, hogy előre lépünk ezen a téren, és szerintem nagyon fontos az, hogy a fizikailag, tehát a nem online megszerzett árukra is vonatkozzon ez a dolog. Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt. Ja, hát Köszönöm szépen. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani azért a remek jelentésért, amelyet Dura úr benyújtott, és két dologra térnék ki, amelyet itt hallottam. Az egyik, hogy itt egyfajta megkettőzés következik be a szerződési joggal kapcsolatosan, ez nem igaz. Itt egy jövőben mutató politikáról van szó, a fenntarthatóság, illetve a polgárok jogai kerülnek előtérbe, és azt hiszem, hogy ez a helyes eljárásmód annak érdekében, hogy a polgárok itt Európában gyártott termékekbe vetett bizalmát helyreállítsuk. Ugyanakkor azért is, hogy bizonyos munka, ágazatokban munka helyeket teremtsünk, melyek azok javításokkal foglalkoznak, és ez szintén nem jelentéktelen dolog a piaci helyzetre tekintettel egyes EU-s tagállamokban. Másodszorban pedig nagyon erőteljesen ellentmondanék annak az elméletnek, hogy a piac mindent szabályoz, és a szabályok egyáltalán nem kedvezőek a polgárok számára. Mindez magukat a vállalatokat is károsítja, ha nincsenek szabályaink, mert akkor az erősebb joga érvényesül, és ez a, gro- ez a nagy biznisz, de nem a KKV-k, akik nek előnyökkel kellene rendelkezniük, hanem a nagyvállalatok kerülnek előnyösebb helyzetbe, akik csak ki akarják vinni a profitot az EU-ból. Éppen ezért azt hiszem, hogy ez az elmélet egészen egyszerűen elhibázott, ez téves, és azok, akik mindig ezt hangoztatják, azoknak már szembe kell nézniük végre a valósággal, és észre kell venniük, hogy így egész egyszerűen nem lehet politikát csinálni. András Schwab. András Schwab következik. Köszönöm, elnök asszony. Duran kollégának én is szeretnék köszönetet mondani ezért az érdek feszítő vitára alkalmat adó jelentés benyújtásáért, és hogy nagyon lendületesen mutatta be ezt a témát, és azt hiszem, hogy jogos, hogy vita tárgyát képezi ez itt a szakbizottság, mert három pontot emelnék ki először is. Vannak helyzetek, valóságban Lucy Anderson le is írta ezeket, amikor is a fogyasztó már a jelenleg létező jog alapján nem tudja érvényesíteni a létező jogát teljes mértékben. Mit is tehetünk? Erre van számos jogalkotási javaslat, amelyet szerintem végre kellene hajtani, és abban az esetben, amit Lucy Anderson leírt, elnézést nem ez a finn kolléganő volt, a szociáldemokrata frakció elnyék jelentéstevője, tehát ezek a jogszabályok az által említett eseteket a jövőben már megoldják, úgymond. És szerintem a garancia jogokat is tudniuk kell a fogyasztóknak érvényesíteni, Eddig a tagállamok voltak a felelősek a végrehajtásért, és hogyha ott problémák vannak, akkor a tagállamoknak kellene ezen kérdésekkel konkrétan foglalkozniuk. Másodszorban, amit Krisztel Szeldemoze mondott, nagyon érdekesnek tartom, mert Dánia, jó magam sem tudtam ezt egyébként, nem Svédország volt ez, ezt nem tudtam eddig, konkrét saját lépéseket tett hogy mit ö, ö, tud elérni, azt illetően, hogy vonzó termékek jöjjenek létre, beruház a szolgáltatásokba, és ugyanakkor a polgárokat is a középpontba helyezi, akik esetében, ugye akik nem tudják megvásárolni a drága termékeket, ahol megfelelő garancia lenne. És aztán Lucy vetette fel a harmadik dolgot, a termékeknek hosszú élettartamoknak kell lenniük, de persze valakinek viselnie kell ezeket a költségeket, és én elhibázottnak tartom, hogyha a szegényekre nehezedik ez a költség, valamiféle egyensúlyt kell létrehozni. Nem tudom, hogy érdeklődik ez iránt a jelentéstevő, hogy ezt a svéd példát, ezt az esetet talán közelebbről meg kellene vizsgálnunk, mert az állami szervek talán adógyi ösztönzők révén ösztönözni tudják ezt, ahogyan Seinfeld asszony is elmondta, hogy a piac mindenféleképpen ösztönözni tudja azt, hogy egy ilyenfajta rendszer működhessék. Köszönöm. Néhány kérdést én is szeretnék felvetni, ha megengedik. Egyrészt nem szabad feltételeznünk azt, hogy minden ágazatban állandó jelenség lenne, hogy a termékek egyre kevésbé hosszú élettartamak. Hogyha a gépjárműgyártókkal beszélünk, akkor egyre kevesebb autót javítanak, mert egyre kevesebb a baleset, mert a digitális technológia miatt kevesebb a baleset, hiszen a vezetőt ezek segítik. Tehát már ezek miatt is nő az áruk élettartama. És erre kitért az előadó is, hogy az digitális technológia miatt megkönnyítették az áruk megjavítását. Például az én mikromon egy rész elromlott, és aztán interneten megrendeltem, két nap múlva meg is érkezett, nagyon olcsón ez a rész. És a YouTube videó alapján pedig megtanultam, hogy hogyan kell ezt az én mikrosütőmet 10 euróból megjavítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha a fogyasztók tudják, hogy a gyártók lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek a az alkatrészekhez, akkor ők maguk is esetleg majd megjavítják, és a digitális világban ilyen segítség is létezik. Beszéltünk például a digitális nyomtatásról, ez megint csak a 3D nyomtatásról, ez megint csak nagyon jó. Nem biztos, hogy szükséges, hogy az összes eszközre szükségünk lesz, úgyhogy mindenképpen vannak ilyen fejlemények is. Köszönöm ezt a jelentést. Nem gondolom azt, hogy minden áru egyenlő és azonos lenne, vagy hogy a tagállamoknak adófizetők pénzéből kellene adó intézkedéseket bevezetni azért, hogy a javítást elősegítsék, hiszen ez már a jelenlegi gazdaságban folyamatban van. És nem feltétlenül látom szükségesnek azt, hogy európai címkét vezessünk be a fenntarthatóságról, hogyha emiatt aztán az új termékek nehezebben kerülhetnének a piacra. Tehát sok itt a jó ötlet, de nem biztos, hogy a megoldásokkal minden esetben egyetértek személy szerint, de nagy érdeklődéssel vállom az ezzel kapcsolatos munkát. Visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm, Viki. Hát annak csak örülni lehet, hogy mindenben nem értünk együtt, hiszen az eszmecsere ezért van, és a kollektív intelligencia mindig jobb, mint az egyéni döntések. Sokáig nem fogok most hozzászólni, hiszen már késő van, és másra is kell még időt hagyni. Köszönetet mondanék mindenkinek, aki hozzászólt. Vannak dolgok, amikben egyetértünk, vannak, amin még javítani kell. Egyszerűen szeretnék az első Adam Scheinfeld hozzászólásra visszatérni. Én egyetértek azzal, hogy traumát jelenthet az, hogy évekig kommunista, totalitáris diktatúrában élt valaki. Messzálljon ez tőlem. Én mindig is teljesen kommunista ellenes voltam, szinte gyerekkoromtól. És nem tudom figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez milyen nehézségeket okozhat. Ettől függetlenül egy ennyire rossz ideológiát nem lehet egy másik, ezzel ellentétes ideológiával helyettesíteni, amelynek infine ugyanolyan hatásai lehetnek itt a parlamentben mindig próbáltunk egyensúlyt kialakítani a piac, a környezet és a társadalmi kérdések között. Ez nagyon nagy erénye ennek a parlamentnek, hogy ezt az egyensúlyt keresi. És nagyon fontos, hogy amikor azt írom, hogy a jelentésem az EGSB jelentésére hagyatkozik, tehát egy olyan szerv jelentésére, amelyben jelen vannak a munkavállalók, a munkaadók képviselői és a fogyasztók képviselői, és hogy egyhangulag szavazták meg ezt a jelentést, én egyértelműen kiemeltem, hogy én nem akarok a bármilyen ideológia nevében eljárni. Tehát megnyugtatnám a képviselőt, hogy itt én soha nem akarom azt mondani, hogy az államnak kell dönteni a vállalatok vagy a fogyasztók vagy a munkavállalók nevében. Éppen ellenkezőleg. Pont azt akarom, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. A jelentésemnek az a célja, hogy európai szintre emeljük az ipari, európai ipari termelés védelmét. A javíthatóság, az alkatrészek, ezek olyan kérdések, amelyekről beszélnünk kell. Az, hogy nem értünk egyet, az egy dolog. De kérem, ne beszéljünk itt Kubáról, vagy nem tudom milyen országról, hiszen a jelentésemnek célja, hogy az európai gazdaságot védjem. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit komolyabb témáról van itt szó, mint hogy csak ideológiai szinten közelítsük azt meg. Egyébként pedig természetesen mindenkivel még felveszem majd a kapcsolatot, hogy előreléphessünk. De azt gondolom, hogy az a tény, hogy erről beszélünk és vitázunk, ez már önmagában előrelépés, és ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A módosítók határideje február 14-e úgy szintén. Akkor áttérünk Olga Szechnalová jelentésére. Nagyon fontos. a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés EGT vonatkozási szöveg. 535 módosító érkezett be. Nincs sok időnk erre a napirendi pontra, de mindenképpen gratulálni szeretnék Spinának a bizottság részéről új szerepet kaptál, hallottunk róla, és örülünk ma itt, el fogsz menni, nagyon fogsz hiányozni nekünk a jövőben. De most az előadója szó. Köszönöm szépen a szót. Kedves kolléganők, kollégák, ahogy az elnök említette, ez a dokumentum 535 módosítót aratott be. De azért szeretném elmondani, hogy a legtöbb módosító nem akarja megváltoztatni az együttműködés szellemét, hanem inkább az együttműködés hátulütőire, illetve nem működő részletre hívja fel a figyelmet. Most akkor nézzük, hogy milyen konkrét témák vannak. A nyolcas cikkben van a hozzáadott érték. Itt olyan lehetőségek vannak, hogy hogyan működjenek együtt a hatóságok, és hogy milyen korrekciós intézkedéseket lehet alkalmazni. Szerintem itt néhányan az intézkedéseket konkretizálni szeretnék, például jó kollégám, és ő például azt javasolja, hogy az ellenőrzések száma csökkenjen. Néhányan azt szeretnék, hogy itt az alapjogokra is történjen utalás. Egy új lehetőség pedig az, hogy a honlapokat le lehessen kapcsolni. Tehát jó, ez egy kivételes eset lenne, csak is abban az esetben, amennyiben eh, nem reagálnak bizonyos figyelmeztetésekre. Én azt mondanám, hogy eh, igazából csak olyan eh, intézkedéseket kell elfogadnunk, amely megakadályozza, hogy még nagyobb kárt szenvedjenek a fogyasztók. Itt a fogyasztók kártalanításáról is szó van, és úgy gondolom, hogy nagyon lényeges előfeltétel ez a belső piac tekintetében, és az intézkedések pedig jogosak. Nem kevésbé fontos az, hogy intézkedések, hogy az intézkedések megfelelőek, arányosak legyenek. Vigi Ford kolléganom is említette ezt. Ezen kívül pedig figyelembe kell venni itt a jogalkotási kereteket az adott tagállamokban, ahogy Schwab kollégám mondta de természetesen mindenképpen a lépéseket harmonizálni kell, de a hiányos kompetenciákra is ügyelnünk kell. Fontos tudnunk, hogy tudnunk kell, hogy hogyan léphetnek fel a hatóságok jogsértés ellen, és hogyan tudják összehangolni a fellépéseiket. A küszöbök vitatottak lehetnek, azonban az összes módosító alacsonyabbra teszi a küszöböt, mint a bizottság javaslata. Coelho kollégám például azt mondja, hogy igazából legyen egy egyszerű többség a tagállamok részéről, valaki más azt mondja, hogy még magasabbra kell mennünk, Reda kolléga azt mondja, hogy le egy kritérium legyen, tehát a tagállamok egyszerű többsége legyen szükséges. Ez az én véleményem is, hiszen hogyha megnézzük, hogy mi történik 14-15 tagállamban, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy EU-s probléma. De mindenképpen folytatni kell a vitát. Azt is tisztáznunk kell, hogy a bizottságnak milyen szerepe van. A bizottság szerepe alapvető kell, hogy legyen bizonyos helyzetekben. És benyújtottam én is egy javaslatot, hogy a felügyeleti szervek egymással konzultáljanak. Én nem vagyok annyira biztos, hogy a tagállamok túl lelkesek lesznek ebben a tekintetben, de mindenképpen folytatnunk kell az erről szóló párbeszédet. Egy másik nagyon fontos fejezet a riasztó mechanizmus, hiszen a felügyeleti szervek így azonnal riasztást kapnának, amennyiben jogsértés történik. Ez jöhet akár a fogyasztó védelmi szervezetekről, és Ford és Culik képviselők is azon a véleményen vannak, hogy bizonyos információkat át kell adni a felügyeleti szerveknek, amelyekhez különben nem jutnának hozzá. Szeretnék még néhány véleménykülönbséget említeni, tehát nem értünk egyet abban, hogy mit gondol a bizottság a végrehajtási aktusokról, tehát itt igazából csak technikai részletekről van szó, de nagyon lényeges az, hogy senki se terheljünk le túl sok bürokráciával. Tehát mindenképpen garantálnunk kell, hogy a tervek és a megfigyelés egyszerűek maradjanak. És most szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mindenkinek, aki módosítót nyújtott be, köszönöm az árnyikaladóknak, és remélem, hogy a nézeteink a fogyasztók érdekében összecsiszolódnak. Nagyon fontos az, hogy erős mandátumunk legyen a máltai. Kallasz képviselő. Coelho. Nos, a kolléga már beszélt egy kicsit a benyújtott javaslatokról. Azt hiszem, hogy széles körül egyetértés uralkodik a főbb szempontokat illetően, és mindez a bizottság javaslatának is köszönhető, amely pozitív javaslat. A bizottság érti, hogy meg kell oldanunk a 2007-2004-es rendelet problémáit, és el kell mélyíteni a harmonizáció szintjét. Ugyanakkor Szenalova kezdeti javaslatának köszönhetően is így van ez, amely egy remek szöveg és nagy egyetértést váltott ki itt a szakbizottságon belül. Azt hiszem, hogy ez az egyetértés aztán majd kompromisszumos módosítókban is megjelenik. Négy szempont van itt ezen anyag kapcsán. Az egyik a végrehajtási jogi aktusok kiiktatása, amelyek az eredeti javaslatban szerepelnek. Ez kapcsolódik a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása az, illetve a ö, szuverén hatáskörök az a tagállamok részéről különböző területeken. Aztán itt a ö, nemzeti jog, az EU-s jog tiszteletben tartásáról is szó van az adatvédelem kapcsán. Ö, itt van aztán annak szükségessége, hogy módosítsuk a kritériumokat az uniós szinten elterjedt jogsértés kapcsán. Van egy igencsak vétatott cikk, számos fontos hatáskörről ejtesz szót, arról, hogy együttműködési, hatékonyabb együttműködési mechanizmusokat kell létrehozni, és el kell kerülni, hogy a kötelezettségüket nem teljesítő gazdasági szereplőket úgymond eltűrjék. Szeretném kiemelni itt, hogy a hatóságok, amelyek a belső jogrendszerük okaiból kifolyólag tehát amelyeket nem fenyeget ez a rendelet, Ugye itt el kell mondani ezt, hogy igazságtalan kritikák hangzottak el, ugye felmerült, hogy a bíróságoktól a, akarjuk itt elvenni a hatásköröket, hát nem erről van szó. Ami itt a G, illetve az L pontokban szerepel, ez nyílt, nyilvánvaló ö, csalási esetekre vonatkozik, amikor tehát a fogyasztókat be akarják csapni az online piacon. Ezen lehetőség kiiktatása abszurd lenne. Aztán nem lehet a kártérítés lehetőségét sem kiiktatni, határokon átnyúló esetekben az elszenvedett károk okán. Tehát nem szabad visszalépést végrehajtanunk a fogyasztóvédelem területén, nem akarunk tehát hátralépni, nem erősíteni akarjuk ezt a vetületet, erősíteni akarjuk a fogyasztóvédelmet. Végezetül felmerül itt a 21-es cikk kérdése. Ez az egyetlen olyan pont, amelynél nem értünk egyet a jelentéstevő megközelítésével. Itt ugyanis az eredeti javaslatból kiiktatta az Európai Bizottság azon lehetőségét, hogy közös fellépést indítson. Ezt illetően nem értünk egyet. A bizottságot nem szabad megfosztani ettől a kezdeményezési jogtól, ami pedig az uniós szinten kiterjedt jogsértést illeti, itt különböző kritériumok léteznek, erről már szó esett. Én mindig is azt mondottam, és azt hiszem Olga is egyetért velem, hogy a bizottság eredeti javaslatában szereplő kritérium túlságosan zárt, korlátozott volt, túlságosan korlátozta az esetek körét, ettől eltérő megoldásra volt szükség. Az én javaslatom egy olyan javaslat lehet, ami kompromisszum alapját képezheti, tehát a tagállamok többsége, amelyek együtt megfelelnek az európai lakosság többségének. Köszönöm. Szulik képviselő. Köszönöm szépen. Szerintem ez ma már a negyedik szólásra jelent, a harmadik szólásra jelentkezésem, ez nem rossz. Szeretnék először is a jelentéstől asszonynak köszönetet mondani ezért a jelentésért, és szeretném kiemelni, hogy szerintem itt a fogyasztók jól ismerik a jogaikat, de egyetértek, be kell tartani a fogyasztó védelemmel kapcsolatos jogokat, és néhány konkrét példa, illetve kommentárjaim. Ahogy már említésre került, a 203-as módosító kapcsán Schwab úr részéről nem tartom szükségesnek, hogy ezen hatáskör csoport egy hatóság kezében kerüljön, erről a tagállamnak kell döntenie. Aztán a 204-es módosítóban az szerepel, hogy a minimum hatáskörök hatékonyak kell, hogy legyenek, és az adott jogsértéshez kell, hogy arányuljanak. Aztán a 205-ös módosítóban eljárásokról esik szó, ha az adott esetben jogsítés van, az EU joggal szemben. Nem a 207-es módosítót illetően ezzel egyetértek, valamint a 233-assal is, Koeljó úr tollából, harmadsorban nem tudok egyetérteni azzal, hogy a, az eladó vagy kereskedő honlapjait blokkolni kell, vagy ki kell iktatni, ahogyan a bizottság javasolta, az adott tagállamnak kell erről döntenie és annak kell erről döntenie, hogy ezt a hatáskört felveszi a jogrendjébe, vagy sem. Nem tartom szükségesnek itt az EU szintű harmonizációt. Egyetértek Korázabét kolléga véleményével. Itt a 307-es módosítóban szerepel ez, vagy a 323-as módosítóban, amely Schwab tollából származik. Negyedsorban több módosítóban szerepel, hogy az érintett fogyasztó eh, kártérítésre tart igényt. Ezen esetekben egy tagállam példáját eh, mondanám, ahol nincs ilyen fajta jog. Persze különböző szintű szabályozások uralkodnak a tagállamokban, azt hiszem, hogy ez a jog egyébként minden egyes tagállam jogrendjében szerepel. Aztán itt van a kollektív kártérítés a 39-es módosítóban. Szerintem ez nem szükséges, ahogyan már említettem, a 238-as, 237-es módosítójában is szerepel. Ez fontosnak tartom, hogy a vállalkozók, vállalkozói szövetségek jogokkal rendelkezzenek, nekik is legyen lehetőségük arra, hogy az illetékes hatóságoknak információkat adjanak, hogyha jogaik sérülnek. Hatott sorban. Szerintem nem befogadható a szabályozás, a jogsértések esetében különböző tagállamokban, ugye itt 6 hónaptól 3 évig terjedő határidők vannak, különbözőképpen elrapították meg a tagállamok ezeket a határidőket, és nem látom az okát annak, hogy miért kellene itt az elévülési időt egységesen szabályozni. 294-es módosítóval Korazabéd asszonytól ebből egyetértek, mely szerint a helyszíni ellenőrzés koncepciója ez túl messze megy. A tervezet nagyon terjedelmes, nagyon sok módosító van. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a tematikus találkozókért, az elnyék jelentéstevőkkel, ahol további módosítókat meg tudjuk beszélni. Köszönöm. Esetleg valaki liberálisok részéről vagy a GUE részéről, igen, a zöldektől, Julia. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon támogatjuk az előadó megközelítését, álláspontját. Nagyon sok fontos pontot említ a jelentéstervezet, hogy hogyan lehetne a hatóságok szerepét növelni. És nagyon fontos az, hogy hogyan kárpótolja a gyártó a fogyasztót, amennyiben kárt okoz neki. Teljes mértékben támogatjuk azt a megközelítést is, hogy természetesen megfelelő forrásokra is szükség van az illetékes hatóság számára, hogy elvégezze a munkáját, és ami itt a hatóság kompetenciáit illeti, szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem csak azért kell javakat venni, hogy megvizsgálják, hanem igenis a termékeket megvásárolva esetleg tanácsokat adhatnak a gyártóknak, hogy mit lehetne javítani. Az online jogsértések tekintetében szerintem több differenciáltságra van szükség, amikor a doménekkel való bánásmódról van szó. Szerintem tegyünk egy általános különbséget a belső illetve a köztes dolgokkal, hogy mi történik, amikor észlelnek valamit, és eltelik egy bizonyos idő, amíg reakció van. Tehát nagyon fontos, hogy a forrásnál kell lépni, tehát igazából, hogyha mondjuk online jeleznek valamit, akkor ott kell. Nem, nem támogatunk semmilyen blokkoló intézkedést, amelyet a felelős hatóság megtenne, és végső soron pedig eh, egy domén eh, lezárása is szükséges lehet. Ez, ez, ez a lehető legvégső megoldás, hiszen tehát hogyha itt megsérül a szólásszabadság, és így tovább, illetve hogyha sérül a emberi jogi helyzet. Tehát csak is ebben az esetben lehessen bezárni egy domént. A felelős hatóság pedig újra regisztráltathat doméneket. Ami a többi pontot illeti, úgy gondoljuk, hogy szerintem eh, amennyiben eh, a tagállamok többsége, egyszerű többsége ezt támogatja, akkor legyen ez elégséges, és eh, támogatjuk még a végrehajtási hatalom, hatalom meghatározását, ahogy az előadó javasolja. Nagyon fontos az átláthatóság, és örülünk ennek a megközelítésnek is, amit itt látunk. Hozzáfűztünk néhány konkrét módosítót ehhez, hogy inkább összhangban legyen ez a kereskedelmi titoktartásról szóló irányelvel. A lényeg az az, hogy a kereskedelmi titkok őrzése ne sérüljön, de szerintem itt ezt nem kell külön említeni, hiszen erről van egy saját irányelv. Tehát itt szerintem koncentráljunk inkább a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre. A többi frakció is javasol dolgokat, tehát a CPC-t mi is támogatjuk, tehát a geoblocking tárgyalások tekintetében pillanatnyilag zajlanak a geoblockingról szóló tárgyalások. Várom a vitát, és úgy gondolom, hogy a javaslat nagyon jó úton van. Egyéb felszólalók? Nincs. Spina, szeretné hozzászólni? Köszönöm. Elnök asszony? Működik, működik? Sajnálom. Ó, oh, Nikla Danti szeretne hozzászólni. Nagyon röviden, elnök, elnök asszony, csak köszönetet szeretnék mondani Olga Zenalovának a remek munkáért, és azért, hogy javította a bizottság már egyébként is jó szövegét. Egyébként szeretnék néhány fontos dolgot kiemelni itt a frakciónk szempontjából utalok itt a négyes cikk 1-es, 2-es bekezdésére. Szerintem itt hivatkozást kellene beéleszteni a nemzeti hatóságok részéről, nem csupán arra a lehetőségre, hogy szankciókat szabjanak ki, hanem arra is, hogy kártalanítsák a fogyasztókat, akik a jogsütés következtében kárt szenvedtek, vagy hogy megfosztják az adott a profitól. Nagyon fontos a 8-as cikk. Itt új minimum, minimum hatásköröket kell az illetékes hatóságok kezébe adni, hatékony szankciókat, ugyanakkor kompenzációt és a fogyasztók védelmét illető hatásköröket is. A 35-ös cikkben szerepel a fogyasztóvédelmi szerep, szervezetek szerepének egyes erősítése, ezzel egyetértünk, és teljes mértékben be kell vonni ezeket a szervezeteket a riasztási mechanizmus, mechanizmusokba, és a jogsértés, illetve a tisztességtelen gyakorlatról való tájékoztatásba is. Aztán itt vannak az EU-ban elterjedt jogellenes gyakorlatok. Itt a fogyasztóvédelmi eszközt hatékonyabbá kell tenni, ugyanakkor Alacsonyabb küszöbértékeket kell a 21-es cikkben meghatározni a bizottság javaslatához képest. Egyetértek a felszólalásokkal és módosításokkal, amelyeket a jelentéstevőbe nyújtott, és azt hiszem, hogy a többi frakció módosítóinak fényében is a parlament egységes, stabil álláspontot foglalhat el a tanácssal való tárgyalások megkezdése előtt. Akkor most megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm, Nikola, és köszönöm a bizottság képviselőinek is. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kedves szavakért. Én folytatom az együttműködést az Imkóval val és a fogyasztókkal. Azt gondolom, hogy itt jobbomon és balomon megerősíthetik, hogy mennyire kiváló az együttműködésünk az önök szakbizottságával a CBC javaslattal kapcsolatban. Ebben én biztos vagyok. Nagyon nagy mértékben bátorít minket, amit itt hallhattunk. Köszönjük az előadónak, köszönjük a sedóknak, köszönjük az elnökasszonynak és a képviselőknek, hiszen rendkívül jó löketet adtak ennek a javaslatnak. Néhány kérdésre szeretnék most visszatérni, azért, hogy tisztázhassunk néhány kérdést. Mint önök tudják, két célja van a javaslatnak. Egyrészt, hogy a minden tagállamban nemzeti szinten biztosítsák, hogy egységes eszköztárral rendelkezzenek a fogyasztóvédelmi szabályok betartatására. Ezeknek nem céljuk, hogy ezeket kumulatív alkalmazzák. Ez egy eszköztár, egy lista, fontos, hogy ez egységes legyen, mert jelenleg bizonyos tagállamoknak vannak hatáskörei, másoknak pedig nincsenek ilyenek. Sokat vitatkoztunk a honlapokról való levétel hatásköréről, ez bizonyos tagállamokban már létezik az volt tehát a cél, hogy ezen hatáskörökkel minden tagállam rendelkezzen, de ahogy azt a javaslat egyértelműen kimondja, ezt arányosan kell használni a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, az alkotmányossági szabályoknak megfelelően, stb. Az a tény, hogy rendelkezésre állítunk ilyen eszközöket, nem azt jelenti, hogy minden esetben élni kell ezekkel. Ami a fogyasztói kártérítés kérdését illeti. Gondolom önök is megértik, hogy itt megint csak nem csak azért akarjuk ezt bevezetni, mert már vannak ilyen jogi ellentmondások, hanem azért, mert voltak a közelmúltban olyan szabálysértési eljárások, amelyek miatt azt gondoljuk, hogy ha nincsen ilyen lehetőség, akkor nem lesz megfelelő fogyasztói jogorvoslati lehetőség. Különösen, hogyha mondjuk sok egyént érint kismértékben egy adott ügy. Nos, ami a nemzeti hatásköröket illeti, a bizottság nagyon sok olyan esetről tud, ahol lehetőség van arra, hogy Európai Uniós szabálysértés esetleg bekövetkezzen. Ez sarokköve volt a bizottsági javaslatnak. Ez az egyik fő oka annak, hogy miért javasoltuk az anyag átdolgozását. És tényleg nagyra értékeljük a benyújtott módosítókat, amelyek a bizottsági javaslat fogalmára térnek vissza, mi szerint a bizottságnak kell lehetőséget adni arra, hogy ilyen nagy ügyekben felléphessen. Ami a küszöböt illeti, ezt több képviselő megkérdőjelezte, és a módosítók is vonatkoznak ezekre. Szeretném elmondani, hogy a bizottság azért ilyen magas küszöböt választott, mert olyan esetekben szeretne fellépni, amelyek valóban nagyon komolyak, és amelyek megfelelnek annak a kritériumnak, amit az most első európai szintű szabálysértés definíciójának megfelelnek. Ezért volt ennyire magas a, javaslatunk a küszöbbel kapcsolatban. Egyébként teljes mértékben támogatom azt a javaslatot, ahogy azt az előadó is elmondta, hogy fontos, hogy itt az elnökség alatt, a mostani elnökség alatt megkapjuk a felhatalmazást. Ezen a héten foglalkozik az ügyel a Koreper. Azt reméljük, hogy a Koreper megadja a meghatalmazást, és utána az általános iránymutatással már a tanácshoz fordulhat, és utána, hogyha azt elfogadják, akkor az intézmény közi tárgyalások még a mostani soros elnökség alatt beindulhatnak. Hiszen a munkát előkészítettük, nagyon fontos szakmai jellegű javaslattal értünk elő, ez most létezik, úgyhogy nagyon könnyű lenne most már az említett vitapontok alapján megoldani a fennmaradó problémás kérdéseket. Tehát ez mind nagyon pozitívan néz ki, és a bizottság természetesen már nagy érdeklődéssel várja az intézményközi tárgyalásokat. A parlament nagy mértékben megfelel a bizottság álláspontjának, ezt mi nagyra értékeljük, mert azt gondoljuk, hogy ez jó lesz a fogyasztói szabályok, fogyasztói jogokra vonatkozó szabályok megfelelő védelme szempontjából. Elnök, kiváló. Azt kérném, hogy mindenki nagyon-nagyon röviden szóljon hozzá. Köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy világossá vált, hogy hol van még vita szükséglet, már említésre került, hogy tovább dolgozunk a témán. Köszönöm szépen, várom az együttműködést. Köszönöm. Szerintem a tanács még nem jelzett megközelítést, tehát lehetséges akkor Hát a trilógus az, az mindig segít. Az mindig jó. Az utolsó témánk a mai napirendünkben a jogszabályok ellenőrzése szabályozott szakmák az Európai Unióban. Egy prezentáció. Hubert Gams, nem? Martin, Martin Ferntől van. Ő a bizottság osztályvezetője, és szeretné bemutatni a szabályzott szakmákat, a szakképesítések helyzetét. Az Európai Unióban elég sokat vitáztunk a témáról, és minnyáján érdeklődünk a téma iránt. Remélem, hogy mindenki látja majd a prezentációt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó estét kívánok! Későre jár. Örülök, hogy ilyen nagy érdeklődés mutatkozik a témám iránt. Szeretnék áttekintést nyújtani arról, hogy hol tartunk a szakmák szabályzása, szabályzásáról szóló irányelv tekintetében. Most nézzük meg, hogy mozognak-e a diák, nem mozognak a diák, igen, mozognak a diák. Köszönöm szépen. Az irányelvet 2014-ben módosítottuk, 2016. január 18-a volt a végrehajtás időpontja, tehát eh, körülbelül már egy éve megvan a végrehajtás, és egy eh, éves tapasztalataink vannak. Nagyon fontos a tagállamok számára a modernizáció kérdése. Én most néhány olyan konkrét kérdést vázolnék, amely az önök szakbizottságát érdekelheti. Ahogy a dián is látszik, az elképzelésünk az, hogy a mobilitást könnyítsük meg. Tehát két főbb szempontunk volt. Az egyik, hogy az európai szakképesítési, illetve szakmai kódexet modernizáljuk, de más témáink is voltak, a leglényegesebbet szeretném bemutatni. Tehát, hogy milyen részbeli hozzáférés van egy szabályozott szakmához, és igazából szeretnénk azokra is kiterjeszteni az irányelv hatáját, akik nem teljes mértékben képesítettek egy bizonyos szakma gyakorlására. Tehát rész, tehát részben is hozzáférhetnek szabályozott szakmákhoz olyanok, akiknek nem teljes a képzésük. Nagyon fontos az, hogy egy közös képzési elf katalógust állítsunk fel, amelyet a tagállamok együtt alkalmaznak. Ezen kívül egy nagy-nagy téma volt a közös kiértékelési és átláthatósági megközelítés. Tehát az összes szabályozott szakma tekintetében megnézzük, hogy van-e, hogy hol lehet többet tenni a kiértékelés tekintetében. A következő dia. Természetesen nem hagytuk egyedül a tagállamokat a végrehajtás tekintetében. Már 2014. februárjában volt egy konferenciánk, kiadtunk egy brosúrát, az, és a tagállamokkal pedig együttműködtünk, végrehajtási workshopokat szerveztünk, 6-8 találkozunk volt évente a tagállamokkal, az úgynevezett koordinátor csoportok részvételével. A tagállamok nevezték ki a koordinátorokat, és nagyon sok bilaterális megbeszélésünk volt a tagállamokkal a végrehajtás érdekében, tehát is mindig segítségét nyújtottunk a tagállamoknak és a tagállamok illetékes hatóságoknak, hogy hogyan ültessék át a gyakorlatba az irányelve. Következő dia. Most a végrehajtás ellenőrzésének a szakaszába jutottunk. már volt egy első kör. Emlékeztettük néhány tagállamot, hogy késlekednek a végrehajtással. 16 tagállamnak küldtünk, tehát megvizsgáltuk szeptemberben és decemberben, hogy mennyire hajtották végre a előírást, 13 tagállam teljes mértékben átültette, 10 tagállam részben, 5 tagállamtól nem kaptunk semmilyen választ, hogy egyáltalán hol tartanak a végrehajtással. 5 tagállam nem válaszolt? 5 tagállam nem válaszolt. Semmilyen nemzeti végrehajtási intézkedésről nem számoltak be miután az végrehajtási határidő egy éve lejárt. Igen, igen, tehát az az irányelv átdolgozására nem reagál. Tehát az irányelv felülvizsgálata, igen, tehát a riasztó mechanizmus, az európai szakmai kártya, a részbeni hozzáférés, a közös képzési elvek és technikai kérdések. Tehát voltak tagállamok, amelyek úgy tűnik, hogy nagyon nehéz ezt végrehajtani. Ó, elnézést, hogy félbe szakítottam. Tehát akkor egyszerűen nem ültették át, vagy nem reagálnak? Ez azt jelenti, hogy vagy nem hajtották végre, vagy nem értesítették a bizottságot, hogy végrehajtották. Tehát mi az adott bázisban nem találtunk ezekről a tag, ezektől a tagállamoktól visszajelzést, hogy átültették volna -e az irányelvet. Végrehajtási ellenőrzések, tehát említettem, hogy mi a helyzet a tagállamokkal. Tehát most itt tartunk, és megnézzük, a megfelelési mutatókat, tehát hogy az irányelv szellemének megfelelnek -e a nemzeti jogszabályok, amelyekkel végrehajtják az irányelvet. Említettünk egy témát, tehát ez az EPC, az Európai Szakmai Kártya, tehát ez azért több, mint egy kártya. Tehát ez a tagállamok készsége, hogy elismerjenek bizonyos szakképezi, szakképesítéseket, és ez egy elektronikus kártya, és teljes mértékben elektronikusan működik. Tehát öt szakmára alkalmazzuk ezt, tehát a kórházi nővérek, a fizioterápiaták, többek között gyógyszerészek, és így tovább. Tehát egy év telt el a kártya bevezetése óta, mint említettem, 2016. januárjától öt szakma számára bocsátottuk ki. Tehát természetesen eh, megpróbáltuk javítani a helyzetet, a kommunikációs helyzetet, és pedig úgy, hogy eh, sajtótájékoztatókat tartottunk, akkor jelen voltunk a közösségi médiában is, és szerintem viszonylag jól vizsgázott ez az új dolog, itt pedig látjuk a öt szakma közötti megoszlást, hogy hány kártyát bocsátottunk ki. Tehát például az egyik csoport a hegyi vezetők, tehát a hegyi vezetők nagyon mobilok és látjuk, hogy a hegyi vezetők nagy mértékben profitáltak ebből a szakmai kártyából. Természetesen a mobilitásnak biztosnak kell lenni, és éppen ezért kell egy riasztó mechanizmust is kidolgozni. Ez az úgynevezett riasztó mechanizmus. Az összes tagállamnak elküldtük, és ez természetesen azért van, hogy védjük a fogyasztókat, a betegeket, és ez a riasztó mechanizmus főleg azokban a szakmákban jelentkezik, ahol a gyermekekkel vagy az egészséggel függ össze a szakmai besorolás. Igen, a mechanizmus első éve, tehát eléggé nagyszámú riasztást kaptunk, ez pedig vitákat is generált, hogy igazából mennyi a menedzselhető, de logikus, hogyha megnézzük, hogy milyen kötelezettségek vannak a riasztás tekintetében, akkor, akkor logikus, hogy ilyen nagy számban kaptunk, tehát főleg az egészséggel összefüggő esetekben. Tehát elmondhatom, hogy ez egy óriási nagy feladat volt, hiszen eh, a tagállamok saját hatóságai is vizsgálták a helyzetet, mi is vizsgáltuk a helyzetet, és a adatbázisunk pedig 5500 szakmát tartalmaz, ez azért egy eléggé szép szám. És hozzáférhető az anyag, tehát ez természetesen az átláthatóság céljait szolgálja. A következő dia. Tehát már említettem, hogy van egy hozzáférhető, mindenki számára hozzáférhető adatbázisunk, amint említettem, ez az átláthatóság érdekét szolgálja. Ennek van a bizonyos tulajdonságai. Tehát nagyon fontos az, hogy az érintettek tudják, hogy milyen szabályok vannak, és nagyon fontos itt a arányosság betartása, az arányosságra történő figyelés is. A tagállamokkal volt megfelelő számú találkozunk, tehát természetesen nem, az 5000, nem tudtuk az összes 5500 szakmát megtárgyalni, de különféle konferenciákat tartottunk, volt egy egységes piaci fórum itt a parlamentben, és nagyon szeretnénk ezt megköszönni, hogy lehetséges volt itt megtartani ezt a konferenciát, és most a nemzeti cselekvési tervek ideje jött el, tehát még hetet kell beküldeni, és utána pedig áttérhetünk majd a kiértékelésre. Most nézzük meg, hogy milyen eredményei voltak a kölcsönös kiértékelésnek, azt látjuk, hogy nagyon sok jogszabály van, még az összehasonlítható szakmákon belül is a tagállamoknak nehézségeik voltak az arányosság tekintetében, tehát hogy rövid időn belül megfelelő arányba mutassák be a szakmákat, ezen kívül eléggé gyakran előfordult, hogy a tagállamok nem tudtak bizonyos szakmákat saját számukra beazonosítani. Tehát ennek a megközelítésnek a nyomon követése, ahogy az irányelv 59-es cikke is előírja, tehát január 10-én az idén volt egy megbeszélésünk, és itt létrehoztunk egy egységes belső piaci stratégiát, és pedig két konkrét kezdeményezés, hogy az egyikben hangsúlyoztuk a reformok szükségét, a másikben, hogy a szabályozott szakmáknak milyen arányossági tesztje van. Tehát, hogyha újra akarjuk a szakmákat szabályozni, akkor ezek segítségével. A tagállamoknak néha nehézségeik vannak az arányosság tekintetében, de az biztos, hogy nagyon sok dolguk volt, viszonylag rövid időn belül kellett megfelelni sok mindennek, sok kritériumnak. És az utolsó megjegyzésem, és akkor a végére is érünk. Tehát a reform végrehajtására vonatkozó iránymutatók, tehát a nemzeti jogalkotás megfelelő mennyiségi, minőségi áttekintése, megvizsgáltuk ezt a helyzetet, és megnéztük, hogy a tagállamok hogyan szabályozzák a szakmai területeket, és így a tagállamoknak lehetősége van, hogy összehasonlítsák a saját gyakorlataikat. És a bizottságnak ez egy közleménye, tehát nem jogalkotási javaslat, és a tagállamokkal együtt szeretnénk folytatni a munkát, hogy a szakmák összehasonlíthatósága az Európai Unióban megmaradjon. És most ezzel be is fejeztem. Nagyon szépen köszönöm. Tehát ez a hét ágazat mi is volt? Kérdi az elnök. Válasz. Jogász, könyvelő, építész, mérnök, ingatlan közvetítő és a turizmusban dolgozó hegyi vezetők. mérnök, szabadalommal foglalkozók, ingatlannal foglalkozók és idegenvezetők. Got questions? Lucy Anderson, and then um, Nicola Dante. Luciana. Luciana. Köszönöm. Rendkívül érdekes volt ez az előadás és mindezt az arányossági tesztel kapcsolatos javaslat fényében kell értelmeznünk, mert azt gondolom, hogy nagyon komoly kérdéseket vett fel. Az irányelvjavaslatban nagyon hosszú listája van az olyan közérdekű kérdéseknek, amelyek igazolhatják a szabályozást. Ez mindig felveti azt a kérdést, hogy mi lesz azokkal a területekkel, amelyekkel önök nem foglalkoztak. Tehát milyen további munkát végeztek annak garantálására, hogy valóban nagyon fontos, hogy elmélyültebb és igazságosabb legyen a belső piac, és hogy a protekcionista politikákat nem szabad engednünk. Mi miatt mi alapján hozták létre ezt a hosszú listát, és van-e még rigalmasság azzal kapcsolatban, hogy hogyan struktúrálják a szabályozást azért, hogy valóban jó eredményeket érhessünk el a szabályozással? Nikola Dante. Köszönöm elnök asszony, röviden. Ez egy olyan eset, amikor mi elveket rögzítünk, és aztán a valóságot szemlélve mindig egyre több nehézséggel szembesülünk. Én Firenzei vagyok, ez egy nagy idegenforgalmi célpont, és az idegenvezetők azt mondják, hogy teljesen hihetetlen, hogy például egy London illetőségű vagy Litván illetőségű személy mutatja be Firenze szépségeit a turistáknak. Hát ez olyan, mintha én mennék a Westminsterbe, és ott esetleg egy olasz idegenvezető mutatná be a nevezetességeket nekem, Ehhez jobb egy helyi illetőségű. Na most nézzük meg ezeket az indokolatlan akadályokat a foglalkoztatás gyakorlás területén. Inkább egyfajta helyes egyensúlyt kellene megtalálni, és azt hiszem, hogy a legitim érdekek helyes védelme az indokolt. Szeretném tehát tudni a bizottságtól, hogy megpróbálták-e egyszerűsíteni, világosá tenni, hogy melyek azok a nemzeti hatóságok vagy helyi hatóságok által védett legitim érdekek, és melyek az indokolatlan akadályok az európai foglalkozás gyakorlók szabad mozgása ellenében. Uh, I also would like to send the Én is szeretnék köszönetet mondani, Seráncova képviselő, a bizottságnak. Nagyon nehezen tudom megérteni azt, hogy 2017-ben egyének, üzletek még mindig nehezen tudják megkapni az Európai Unióban a szakmai képesítésüket. A tagállamokban túlságosan nagyon leszabályoznak bizonyos szakmákat, és hát azt reméljük, hogy az új Európai Uniós szakmai kártyával és a belső piaci információs rendszerrel valódi eredményeket tudunk elérni, és kevesebb ügyet kell majd megoldani, de még mindig 12%-át adják ezek ki az összes ügynek. Tényleg felmerül bennem a kérdés, hogy mit kellene tennünk ami az önök értékelését illeti. Ön szerint mi a legfontosabb része az új irányelvnek, amely valóban megoldja ezt a problémát? A második kérdésem, nagy érdeklődéssel hallgatom, hogyha ezt az öt tagállamot megnevezné nekünk, akikről szó volt az imént, azt nagy érdeklődéssel hallgatnám. Um, so I, I... Elnök, én is szeretném tudni hogy a, azon öt tagállam, amelyek nem alkalmazzák, amelyek nem hajtják végre az irányelvet. Persze az is érdekelne, hogy ezek jogi szempontból teszik ezt, vagy mi is pontosan a helyzet. Tehát, hogyha ö, nem szóltak erről, az mit jelenti, hogy nem alkalmazzák a szakmai kártyát, vagy nem adják át az információt, vagy inkább regionális szinten határozzák meg, hogy bizonyos szakmákat hogyan kell szabályozni? Az IMI adatbázisban az értesítések száma engem nem riaszt el. Hogyha mondjuk 500 millió erről van szó, és pár ezer ilyen értesítés van, csak az szerintem elég jó eredmény. Azt kell elérnünk, hogy a rendszer eléggé robusztus legyen, de ez engem nem riaszt el ez az eredmény. Azt gondolom, hogy ahol vannak szabályozók, azok a szabályozók fontos, hogy egymással megosszák az információt, és nem akarjuk elrettenteni őket ettől. Nikola érvelését is hallom az idegenvezetőkkel kapcsolatban. Azt kell elérni, hogy ne csak vezető legyen valaki, hanem olyan idegenvezető, aki valóban ismeri azt a területet, azt a térséget, és vannak valóban nemzeti különbségek. Tehát ez valóban legitim közpolitikai terület, ahol lehetnek véleménykülönbségek. De ami a hegyi vezetőket és a sioktatókat illeti, persze az egyes hegyek között nincsen olyan nagy különbség, amennyiben jól ismeri azt az adott hegyet az illető. Tehát, hogyha valaki a hegyet ismeri, és magát a gyakorlatot, és közben az, az, az is fontos, hogy jó kommunikátor legyen valaki, hiszen ez is az idegenvezető képesítéséhez tartozik, fontos, hogy miről kommunikáljon az illető. Tehát ki az az öt tagállam, és ki az az hét tagállam, akik nem nyújtották be a terveket, ugyanazon tagállamokról van szó, vagy másokról? Hogyha igen, akkor kérem, hogy nevezze meg őket most. Köszönöm, elnök asszony. Valójában akkor fordított sorrendben az utolsó kérdéssel kezdeném kik azok a tagállamok, amelyek nem értesítettek minket. Görögország, Ciprus, Portugália, Málta és Spanyolország. Maltával kapcsolatban ellenőriztük az mi dossziénkat. Még nincsen benne az adatbázisban az eredmény, de már valamit Málta beküldött, és ez nem sokan meg fog jelenni az adatbázisban. Tehát négy vagy öt, hogyha Máltát is még leveszük ide, öt tagállamról van szó a nemzeti akciótervekkel kapcsolatban ellenőriznem kell. Nem ugyanazon országokról van szó, Görögország és Ciprus rajta van ezen a listán is, Portugália is, de vannak még mások is, akik nem nyújtották be az akciótervüket. Ez egy nyilvánosan hozzáférhető információ a bizottság honlapján. Ott található az összes nemzeti akcióterv, és hogyha nincsen egy akcióterv a honlapunkon, azt elég könnyen nyoma lehet követni meg kell néznünk, hogy pontosan kikről is van szó. A tagállamok, amelyek nem hajtják végre. Mivel ez az irányelv felülvizsgálatáról van szó, a tagállamoknak saját szabályaik vannak arról, hogy az elismerést hogyan is végzik. Tehát bizonyos szabályok lehet, hogy akkor nincsenek még bevezetve, amelyek módosultak, de a legfontosabb eszközek, tehát az európai szakmai kártya minden tagállamban működik én saját magam is azért megkérdőjeleztem, hogy hogy működik ez, hogyha nincsen a tagállamban erre vonatkozó jogi szabályozás. A jó dolog az az, hogy a közvetlenül alkalmazandó joganyagot végrehajtják, és ezért érthető, hogy miért működik valóban ez az eszköz. Tehát gyakorlati szempontból az összes tagállam képes feldolgozni az EPC, tehát az Európai Szakmai Kártya kéréseket. Tehát tényszerűen működnek ezek. És már az irányelv felülvizsgálata előtt is használták ezeket a tagállamok. Bizonyos szempontból ezek csak részleges hozzáférést nyújtanak, más területeken csak ágazatbeli hozzáférést, és azért vannak olyan helyek, ahol a tagállamoknak még be kell vezetni intézkedéseket. Tehát összességében az elismerési folyamat működik, azért, mert már korábban is volt erre vonatkozó irányelv, ami az új jegyeket illeti, lehet, hogy ezek közül nem mindegyik működik még teljesen, de az EPC és a figyelmeztetés az működik, és a bizottság biztosítja azt, hogy a tagállamok megfelelő eszközöket vezessenek be gyakorlati és jogi szempontból is, ahogy azt már elmondtam, az Európai Szakmai Kártyával kapcsolatban rendelettel szabályozunk ezt. Akkor most visszafelé a kérdésekben. Igen, feltételezhető az, hogy a szakképesítések elismerése azon hosszú időszak alatt mm, amely 2005 óta eltelt, lehetséges kell, hogy legyen. A probléma az, hogy ahol közigazgatással kell foglalkozni, ott potenciálisan akadályok is felmerülhetnek. Néha ezek egészen egyszerű dolgok, gyakorlati szempontból például kifizetési költségek, a dokumentumok átadása, a hiteles másolatok. Emiatt volt az, és ebben a parlamentnek nagyon fontos szerepe volt, hogy az európai szakmai kártyát bevezettük, hiszen ezzel akarjuk a bürokráciát leegyszerűsíteni az érintett szakmák számára. Ez tehát Sarancova képviselőnek adott válaszom, és ami az elismerést illeti, ez valóban a legfontosabb része az irányelvnek. De ami a szakmák elismerését illeti, ez olyankor releváns, hogyha a tagállam korlátozza a hozzáférést bizonyos szakképesítéssel rendelkező személyek számára. Tehát minél kevesebb tagállamnak van szüksége ilyen jellegű szabályozásra, annál nagyobb lesz a mobilitás, és pont ezért akkor elértünk a rendkívül kényes témához, mi szerint hogyan lehet megfelelő egyensúlyt kialakítani a közpolitikai célok és a személyek azon érdekek között, hogy saját országukban vagy más tagállamban a saját szakmájukban elhelyezkedhessenek. Ezért javasoltuk az arányossági tesztet. Azt gondoljuk, hogy ez az a pont, ahol a tagállamok, a jogalkotók szerepe az lesz, hogy egyértelműen kimondják, hogy mi a közérdek, amit meg kell védeni, és hogyan lehet ezt a legjobban elérni. Hogyha bizonyos kockázattal kimondható az, hogy van egy kockázat, és erre a válasz az, hogy szabályozzuk a szakmát, akkor ezt kell tennünk. De ezt az értékelést nagyon alaposan kell elvégezni, és mindig oda kell figyelni az egyes érdekekre. Ezért van a javaslatban nagyon hosszú listája azon kérdéseknek, amelyekre oda kell figyelni. Ez egy hosszú lista, de ez még a tagállami döntéseknek nem megy elébe. Ez egy hasznos lista. A tagállami szabályozások az Európai Uniós Bíróság joggyakorlata ennek az alapja, és alapvetően azon kérdéseket veti fel, vagy tartalmazza, amelyekre oda kell figyelni, amikor arról döntünk, hogy egy közérdeket hogyan tudjuk megvédeni. Ami ezen védelemmel kapcsolatos döntést illeti, arra ez a javaslat egyáltalán nem tér ki. A mi javaslatunkkal csak abban akarunk segíteni a tagállamoknak, hogy biztosítsák, hogy amikor a releváns aspektusokat veszik figyelembe, akkor kiegyensúlyozottan és tájékozottan tegyék mindezt. Tehát valóban a nemzeti specifikumokat figyelembe veszi, lehetővé teszi mindezt, és az a célja, hogy biztosítsa, hogy a jogalkotással kapcsolatos döntést biztonsággal hozzák meg, figyelembe véve az egyes körülményeket. Ami az idegenvezetők konkrét esetét illeti, ez csak egy példa, esetleges példa arra, hogy önök is úgy gondolják majd, hogy valóban elővigyázatosan kell figyelembe venni azok igényét, akik más nevezetességekről akarnak beszélni, de nem tudják az adott tagállam szakképesítését felmutatni, ahol ez az adott hely található, de elég sokat tudnak mégiscsak róla. Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan releváns terület, ahol a tagállamoknak kell pontosan felmérni, hogy hogyan szabályozzák, és nem akarják a szükségesnél bonyolultabbá tenni ezt a helyzetet más tagállamok számára. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, hogy kicsit túlhúztuk az ülést. Még van egy fontos kérdés, hogy más ágazatokra, hogyha ezt a kártyát kibővítjük, azelőtt még megfelelő felülvizsgálatra lesz szükség. Ön bólogat, úgyhogy gondolom, hogy akkor ezzel kapcsolatosan teljes felülvizsgálatot fognak javasolni, mielőtt más ágazatra is bevezetnék ezt. Köszönöm szépen. Csütörtökön lesz a következő ülésünk, koordinátor ülések kezdjük, utána pedig szavazás lesz.